Goedemorgen iedereen. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Mindenkinek jó reggelt, jó napot. Jan Mulder bizottsági elnök urat szeretném kimenteni, sajnos ma nem tudott eljönni az ülésre, éppen ezért igyekszem a lehetőségekhez képest jól képviselni. Viszonylag sűrű a programunk. Itt van nálunk a illetékes biztos úr, Semete úr, nagyon sok kérdést szeretnénk önhöz intézni. Nagyon örülünk, hogy itt van, nagyon kellemes dolog ez, kedves öntől. Elnézést kérek öntől, biztos úr, először egy rövid szavazásra kerül majd sor. Röviden szavazunk, és utána kérjük, hogy szóljon hozzánk az első napi rendi pont, tehát napi rend elfogadása. Mindenki egyetért a napi rendtervezettel? Nincs javaslat, nincs módosítási javaslat. Jó, rendben. Akkor több közlemény van, elnöki közlemény, a nyelvek, ugye közvetítik az ülésünket, lesz szavazás. Kérem, hogy készítsék elő a szavazókártyáikat, lehet, hogy szükség lesz rá, amikor nehézségek merülnek fel a szavazásnál. Aztán van még egy fontos elnöki közlemény, Méghozzá az a vita, amelyet hónapok, évek óta folytatunk a tanácssal, a mentesítése kapcsolatban, ez egy olyan téma, amely ismeretes, ismeri mindenki a konfliktust, egy adott időpontban Semet a biztos úrnak írtunk egy levelet, is ezzel kapcsolatban és kértük, hogy mondja el, hogy a bizottság hogy látja ezt a helyzetet. Válaszolt és a biztos úr november 25-én a november 29-i koordinátori ülésen tudomásul vettük ezt a, jelent, ezt a levelet, és a koordinátorok azt a kívánságokat fogalmazták meg, hogy Semet a biztos úrnak adjuk meg a lehetőséget arra, hogy világosítsa meg ezt a levelet, fejtse ki bővebben a tartalmát. Mielőtt rátérnénk a négyes napi rendi pontra, esetleg hallgassuk meg a biztos úr levélre vonatkozó kifejezését. Esetleg a november 25-i levelére, ha kitérne megfelelőnek, biztos úr, jó rendben, nagyszerű. Akkor mindjárt szavazzunk is. Itt eh, Martin Ehrenhauser jelentéséről van szó. Azt hiszem, hogy az tisztelt kolléga első jelentése. Gratulálunk ehhez. Itt eh, az ECHO által kezelt uniós humanitárius segély költségvetési ellenőrzéséről van szó. Több módosító készült. Nem tudom, hogy Érenhauser úr kíván -e ehhez szólni. Nem? Jó, akkor azonnal neki láthatunk a szavazásnak. Mindenkinek megvan a szavazó listája, remélem. Akkor először szavazzunk az egyes módosítóról. Érenhauser úr módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes számú módosító. Weiler Berman kollégáké mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas módosító, Weiler Berman mellette, ellene, elfogadva tartózkodás, mégis elfogadva. Négyes módosító, Ehrenhauser úré. Össz kompatibilis a hármassal, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötös módosító, Ehrenhauseré mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos módosító Ehrenhauseré mellette, ellene tartozkodás elfogadva. Hetes módosító. Beman Weiler mellette ellene tartozkodás. Ezt kérem ellenőrizzük. Szerintem elutasítva, de inkább ellenőrizzük. Mindenki leadta a szavazást? A szavazást? Lezárom. Hét igen, négy nem. Tartozkodás nincs, tehát elfogadva. Nyolcas hátulmódosítója mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kilences módosító mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes mellette, bocsánat, van ehhez egy kompromisszumos indítvány, ki támogatja a kompromisszumot, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es hártongféle módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es Valebelmen mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es lebelment mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as hártongféle kompatibilis a 14-esek, kiegészítésnek tekinthető mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös módosító Andreasen asszonyi mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os hátongúré mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 19-es hátunkféle. A néppárt részenkénti szavazást kért, az első rész a Facilitating Rowlake mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor a kettesről szavazunk. Draws attention és a többi mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 20-as módosító Andreasen asszonyi mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 21-es Andreasen féle mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 23-as Vale Beaman mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es kompatibilis, tehát mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es Ehrenhauseré mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os Érenhauseré mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 29-es mellette, bocsánat, két részben szavazunk, első rész, the plus the fact, első rész mellett. Ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész, regards this conduct, és itt tovább. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. hát Hátungónak ma nincs nagyon szerencséje. 30-as módosító. Valebemen mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es hátungóri mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48b bekezdéshez az első DEVE bizottságbeli módosító. Három részben szavazunk. Első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene tartózkodás. Szerintem ellenőrizzük a kettes, deve 1 per kettes. Tizennégy. Tizennégyen a szavaz, szavaztak eddig, a szavazás lezárom. 13 leadott szavazat pontosabban, 9 igen, 4 nem, tehát elfogadva. Hármas rész mellette, ellene, elfogadva. 48 szépekezdés, deve 2, <coughs> első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettes rész, deve 2 per 2, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Deve 2 per 3. Deve 2 per 3 mellette ellene. Még egyszer mellette ellene elfogadva. 48D, deve 3, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes deve, egyes rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, deve 4 per 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös deve négy részben, egyes rész mellette? Ellene? Nem egyértelmű, ellenőrizzük tehát a szavazókártyával. Tehát elektronikusan ellenőrizzük az egyes részt, mondja az elnök, 8 igen, 6 nem, elfogadva. Deve 5 per 2, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most következik a Devel 6-os. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Aztán jön elektronikusan a végszavazás, a szavazást megnyitom, lezárom. 11 szavazatból mind a 11 igen. Mindenki mellette szavazott, nem volt ellenszavazott, nem volt éren Hauser úr, gratulálunk a kiváló munkához, és sok sikert kívánunk a plenáris üléshez. Gressle asszony, ez az utolsó szavazás, amit elfogadunk. Amikor nincs itt az egyik nagy frakció, akkor elfogadjuk. Ugye a mi frakciónk Mászejben van, ott vannak a tanulmánynapok, ott van a pártkongresszus, mindenki más szemben van. Ugye mi vagyunk az utolsó mohikánok itt. Tudom, hogy a, má... Tudom, hogy a néppárt Márszejben van. Tejszen asszonya beszéltem telefonon. Hát ugye a, a munkanaptárunkból mindenki megtudhatja, hogy mikor hol vagyunk. Jó. Akkor most a négyes napi rendi pont következik. Szeretném, ha kicsit közelebb ülne hozzám a biztos úr. Mi a n'a jamais dit, euh, vous avez le micro coupé. Goed, we starten met punt 4. En, uh... Jó, akkor kezdjük a négyes ponttal. Mint már említettem, az elnöki közlemények címszó alatt a bizottsági koordinátorok kérésére reagálva szeretnénk ö, szemet a biztos úrnak megadni a szót, hogy beszéljen erről a levélről, amelyet küldött nekünk november 25-én nagyon nehéz téma, összetűzés, nézeteltérés van a parlament és a tanács között. Kérjük szépen a biztos és a bizottságot, hogy egy kicsit fejtsek ki a levélben foglaltakat. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, Mulder elnök úr írt nekem egy levelet, és kikérte a bizottság véleményét az éves elszámolás és az összes intézmény mentesítésével kapcsolatban is. Azzal kapcsolatban, hogy a pénzügyi, a köcsetési rendeletben szereplő rendelkezéseknek milyen a hatája. Ami az első kérdést illeti, Megértem, hogy mindkét intézmény egyetért azzal, hogy az éves elszámolás önmagában nem azt jelenti, hogy a mentesítést megadták. A második kérdés azzal kapcsolatos, hogy mennyire van összhang a szerződésbeli rendelkezések, illetve a költségvetési rendeletbeli rendelkezések között. Szeretném kiemelni, hogy a szerződésbeli rendelkezések 319-es cikkeje világos, ami az intézményt illeti, amelynek megadatik a mentesítés. Ez a bizottság. Azonban a szerződés és a költségvetési rendelet egyéb rendelkezései részt mindenképpen elővetítik, hogy a többi intézmény is részt vesz a mentesítés eljárásban. Például, ami a mentesítésről szóló határozatot követő időszakot illeti. Egy évtizede ez bekerült a mentesítés eljárásban, ahogy ma ismerjük, ez így működik. A bizottság úgy gondolja, hogy a többi intézmény közigazgatási autonómiája és az őszinte kölcsönös együttműködés elve arra utal, hogy a többi intézmény is felelős és elszámoltatható a saját költségvetési e, részükért. A költségvetési rendelet 13-as cikkei azt fejti ki, hogy a bizottság a többi intézményt felruházza azzal, hogy saját költségvetésük végrehajtásáért felelősséget vállaljanak. Tehát a bizottság nem felelős ezen költségvetési szakaszok végrehajtásáért, és nem lehet az általános ellenőrzési rendszerek módosítását sem elvárni a bizottságtól. Éppen ezért a bizottság úgy gondolja, hogy az összes intézménynek együtt kell működnie, a mentesítési eljárásban, tiszteletben tartva a szerződésbeli rendelkezéseket, illetve az ide vonatkozó másodlagos jogszabályban foglaltakat. Ahogy válaszomban megfogalmaztam, mi tényleg bízunk abban, hogy a párbeszéd a tisztelt ház és a tanács között új lendületet kap a jövőben. Minden esetre a bizottság továbbra is aktívan részt vesz ebben az eljárásban, és biztosítottam önöket afelől, hogy valóban elkötelezett partnerekre számíthatnak ránk bizottságban dolgozókra. Köszönöm szépen, biztos úr. Klóvzat mevrouw Ayala. Többen is jelezték, hogy szeretnének hozzászólni. Ayala asszony a jelentéstevő, ugye? Akkor először a többi kolléga? Jó. Akkor először hallgassuk meg a többi kollégát, és utána Ajala Szender asszony következik. Néppárt nevében ki szeretne hozzászólni? Fjellner úr? Tessék. Köszönöm szépen. Azt hiszem, én úgy gondoltam, hogy a számvevőszéket, azt hittem, hogy először a számvevőszéket hallgatjuk meg, vagy hogy legyen ez? Elnök? Én a biztos urat arra kértem, hogy jöjjön el ide hozzánk, és számoljon be arról a levélről, illetve a levélre adott válaszáról, amit az előbb meg is tett. Utána pedig a jelent, meghallgatjuk a kollégákat, utána a jelentéstevőnek adom meg a szót a tanács mentesítéséről, és hogyha ennek a végére értünk, akkor adom meg a számbevőnek, széknek a szót, utána megint a, a biztos úrnak, és, a, és utána egy másik témáról fogunk beszélni. Jelner úr. Hát ezt elmondta valóban, de csak a, az ülésnek a legelején, ahol még ne, amikor még nem voltam itt. Elnök, Gájer úr, ön szeretne hozzászólni? Akkor el a Szender asszony. Kedves kollégák, vicces, hogy senki nem akar mondani semmit erről a levélről. Igen, Inés. Akartál mondani valamit, de először meg akartad hallgatni a másik oldalt, a másik félt. Emlékeztetőül mondom, a plenáris ülésen arról döntöttünk, hogy nem támogatjuk a bizottság mentesítését, és most egy intézményes probléma alakult ki. A szociáldemokraták és én személyesen is támogatom azt az álláspontot, amelyet itt elfoglaltunk a szakbizottságban, nevezetesen, hogy a bizottságnak felelőssége van felénk, ami a mentesítést illeti, de formálisan nem szabályozott megfelelően a kérdés, és hogyha úgy tűnik, hogy jelen pillanatban minket kizárnak az egész folyamatból. Olvasom Semetta úr levelét, én úgy értelmezem, az én olvasatomban azt mondja, hogy ez a jelenlegi jogi interpretáció, jogi értelmezés a tanács részéről, ez nem megfelelő. Hát ez nem lep meg bennünket, mert mi is így gondoltuk. És most el kell gondolkodnunk azon, véleményem szerint, hogy ezt az eljárást hogyan fogjuk előmozdítani a jövőben. Hát egy kicsit Eszkalálódott a helyzet, tovább már nem mehetünk. Emlékeztetnék arra, hogy egy másik lehetőség, amely elhangzott, az, hogy az Európai Bírósághoz forduljunk, én ezt nem támogatom. Emlékeztetnék arra, hogy a tanács azt mondta, hogy szeretne tárgyalni velünk. A kérdés most az, Bárt, te is írtál egy levelet a tanácsnak, kérdezvén, hogy miről tárgyalnak. Azt hiszem, hogy ez a kérdés most már tisztázott, világos. Mégpedig arról szólnának a tárgyalások, hogy hogyan jutunk el egy olyan eljáráshoz, amelyel mi, mint parlamenti ellenőrző hatóság egyetértünk, és amely egy időben kötelezi a tanácsot arra, hogy egy eljárásban állapodjon meg velünk el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen körülmények között kezdjük meg ezeket a tárgyalásokat, hogyha ezt megtesszük. Tehát ez a döntés áll előttünk. Kedves kollégák, olvasták a levelet, amelyet a tanács igazgatása küldött. Az elnökségtől kaptunk egy levelet ebben a kérdésben, és az ezzel kapcsolatos tárgyalások során a tanács azt mondta gyakorlatilag, hogy tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy mit is akartok igazán. A kérdés, hogy mi a magunk oldaláról hogyan akarjuk ezt az eljárást kialakítani, ez nem világos a tanács számára. Hogyha nem világos, akkor világosá kell tennünk. El kellene gondolkodnunk azon, hogy esetleg valamilyen célokat fogalmazzunk meg, legyen szó egy Memorandum of Understandingről, vagy más hasonlóról. Előfordulhat, hogy szerződésmódosításra kerül sor, ezt is tudjuk, lehet, hogy akkor ezt a lehetőséget is meg kellene ragadnunk. De azt hiszem, senki sem kérdőjelezi meg, hogy nekünk igazunk van ebben a kérdésben, de hát a politikában nem ez a művészet, hanem az, hogy meg is kapjuk az igazunkat. El is ismerjék, hogy igazunk van. Elnök, köszönöm szépen, Jens. Gressle asszony szeretne hozzászólni, és utána Háci Márkákis úr. Nos, Gájer úr, már rég meghaladtuk Darwint a politikában, megfelelő eljárásaink vannak, és a bizottság mi azt kérdeztük, hogy a bizottság osztja a nézetünket, és a biztos úr azt mondta, hogy nem. Ez a legfontosabb most. Hogyha ugyanis osztotta volna a tanács nézetét a bizottság, akkor bajban lettünk volna, de a két eljárás most külön-külön kezelhetjük, ez jó hír számunkra, azt hiszem a bizottság számára. És ha így járunk el, akkor itt van egyrészt a tanácsi eljárás, másrészt pedig a bizottság mentesítése. Mi meg feltesszük a kérdéseinket a bizottságnak, és a, bizottság, a tanács nem válaszol, akkor élhetünk a jogainkkal ami az eljárást illeti, és nincs is más választásunk egyébként sem, mint hogy az eljárásnak megfelelően járjunk el, és aztán majd meglátjuk, hogy ki tart ki legtovább. Ezek olyan témák, amelyeket újra és újra meg kell beszélnünk nemzeti parlamenti kollégáinkkal. Ezért továbbra is ragaszkodom ahhoz, hogy ne kössünk külön békét a tanácssal. Ezek a dolgok vannak az asztalunkon, ezek a költségvetési rendeletről szóló, tanácssal folyó tárgyalásokban is szerepet játszanak. És világos, hogy a tanács igenis köteles elszámolni felénk, és hogyha ezt vitatja, akkor ezt vitatnia kell a nyilvánosság előtt is. Egyébként nem is vitatja ezt el, hanem egyszerűen azt mondja, hogy a bizottsági költségvetésen belül kell neki elszámolnia. A bizottság ezt most világosan ellenezte, és úgy, úgy gondolom, hogy ma sikerült igenis előre lépnünk. Ez az én véleményem és a többit a 2010-es mentesítésért felelős jelentéstevőnek kell tisztáznia, és aztán majd meglátjuk, hogy ki tart ki tovább. Ja, der Rat wird weiter. Nos, a tanács tovább ragaszkodni fog az álláspontjához, még akkor is, hogyha ugyanúgy járunk el, mint 2009-ben. Semmiféle reményt nem látok arra, hogy a tanács másként jár majd el. De Semeta biztos úr, és kedves kollégák, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Azt hiszem, hogy a nyilvánosság egyre inkább aggódik, mert a tanács trükkökhöz nyúl, a nyilvánosság ezt nem szeretné már látni. A biztos úr egy politikai állásfoglalást tett, ez, ha jól értem, nem mond endel, ellent a bizottság jogi szolgálatának, illetve annak véleményének, mert ez még nem nyilatkozott meg világosan. Mivel a bizottság általában visszafogott, most bátorságról tett tanulbizonyságot, ezt jónak tartom, de ellentmondok Geyer kollégának egy dologban. Én igenis számításba venném azt a lehetőséget, hogy a bírósághoz forduljunk. Ez a kérdés nem új. Mindannyian régóta ismerjük a problémát. A tanács trükközik, tovább fog trükközni, és a kérdést bíróságilag kell rendezni. Egyetértek Greszle kollégával, a darwini idők elmúltak, vannak bizonyos eljárásaink, és hogyha a tanács nem val szint világosan, mi ugye a polgárokat képviseljük, a tanács pedig tagállamokat, akkor mi bírósághoz fordulhatunk. Hát ha veszítünk, veszítünk, de legalább tiszta lesz a helyzet, tiszta vizet öntünk a pohárba. Nagyon fontos lenne talán ezt a lehetőséget is számba venni, különös tekintettel a biztosú politikai állásfoglalására. Elnök, köszönöm szépen, esetleg szeretne valaki még a jelentéstevőn kívül hozzászólni, akkor a jelentéstevő kap szót. Eh, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Gájer úrnak köszönetet mondok. Örülök annak, hogy a többi frakció, frakciót megnyilvánulásra ösztönözte. Emlékszünk arra, hogy mi történt tavaly. Mi kicsit másképp jártunk el. Eh, megpróbáltuk azt idén elérni, hogy ne álljon elő helyzet és ebben ugye az ügyvédeknek is akkoriban szerepe volt. Megköszönöm Semete úr válaszát. Vannak olyan kollégák, akik nagyon meg vannak elégedve ezzel a, ezzel a válaszsal. Hát én nem annyira vagyok erről meg, meg elégedve, hiszen más témákon, témákban is együtt dolgozunk, például a ö, gazdasági kormányzás témájában, stb. stb. stb Nos, amikor én háromszögben játszunk, háromszögezünk, a három ö, intézmény egymással ö, csatázik, vagy megpróbál megbeszélni valamit, akkor a, tanács, vagy akkor a bizottság nekünk maximum annyit mondta, hogy nincs a parlament javaslatai ellen. Hát ennél többet kérünk. Kérnénk azt, hogy minket végre támogasson, és pontosan erre lenne szükség ma is. Arra kérném tehát a biztos urat, hogy egyrészt megköszönöm, hogy elküldte ezt a, ezt a levelet, hiszen ez mindenképpen jó alap a munkára, a jogi szolgálatnak mindenképpen hasznára lesz. Tehát arra kérnem, hogy jobban figyeljen oda a parlament javaslataira, a parlament elképzeléseire a tanács mentesítésével kapcsolatban. Ez az első dolog. A második dolog. A jelenlegi helyzetben ugye és miután meghallgattuk a többi frakciót, nos, én most azt szeretném, hogy ne vigyük ezt a kérdést bíróság elé, ennek egyfajta gesztus értéke van, szerintem gondolkodjunk el inkább a kérdésen, és az is jó lenne, hogyha nem büntetnék magunkat kétszeresen, mert akkor teljesen irreleváns lesz a tevékenységünk és a fellépésünk. Tehát a jelenlegi helyzetben, és miután, ahogy Gressler asszony mondja, nagyon negatívak a, negatívak a kilátások a parlamentre nézve a pénzügyi tervben, Nos, azt gondolom, hogy a legjobb, a legokosabb az, hogyha konstruktívan dolgozunk, hogyha, legalább, hogyha a kollégák ezt hagyják, mert ha nem, akkor ugyanaz a probléma áll elő, mint ami tavaly előállt. Annak semmi értelme, hogy ugyanazt a tettet, ugyanazt a gesztust újból és újból megismételjük, ennek az lesz a vége, hogy irrelevanciába, üt, irrelevanciára, irrelevánsan lépünk fel, értelmetlen ez, Tehát én azt szeretném, hogyha meg tud, hogy azt szeretném, hogyha ellenőrizni lehetne mindezt, és azt gondolom, hogy a Szemeta úrnak is mindenképpen tudomásul kell venni, hogy a parlament többre van szüksége. Ha meg akarjuk erősíteni az intézményeket, akkor mást nem kérhetünk, mint, hoz, mint hogy jobban támogasson minket. Tudjuk, hogy a tanácsal azért vannak kapcsolataink, de jó lenne, hogyha a tanács nem, vagy jó lenne, hogyha a bizottság nem csupán igazat adna nekünk, hanem egy kicsit támogatna minket, egy kicsit valahogy felkarolna az ügyünket. Mint említettem, a, a csend, vagy a, a nem, az nem jó lépés lenne. Ne tegyük azt, amit tavaly tettünk. Ugye a tanács is el, elvihetné ezt a kérdést a bírósághoz, ő ezt nem tette, ugyanak sem értem, hogy ezt mit tegyük, hogyha lehet valamit válaszolni erre a ügyre, akkor szerintem akkor az, az lenne, hogy egy kreatív válaszol állunk elő. Köszönöm szépen. Goed, dat is een eh, klaar standpunt van de rapporteur. Er is een vraag aan de heer... Köszönöm szépen, ez egy nagyon világos vélemény volt a jelentéstevőtől. Bácsi Tiszú. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų jau keletą e, Köszönöm szépen. Ez a téma egy ideje foglalkoztat minket. Több vitát folytatunk ezzel kapcsolatban. Nem tudunk már várni. Biztos úr nagyon udvariasan idézett bizonyos formulákat, e, amelyben ugye azt szerepel, hogy nem adhat utasításokat a tanácsnak, a bizottság már mint amikor a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, akkor az Európai Parlament bizonyos új hatásköröket kapott, amelyeket be kell töltenie. Én azt gondolom, hogy döntést kell hozni egy-két ponton. Azt hiszem, hogy módosítanunk kellene a rendeletet, a költségvetési rendeletet, és sokkal világosabbá válna minden, és az Európai Tanácsnak is tudomásul kell vennie ezt a folyamatot. Ha a tanácsnak ez nem tetszik, ezeket a javaslatokat, vannak más opciók, ahogy a kollégák is említették, de azt hiszem, itt a politikai akarat kifejezéséről van szó. Azt gondolom, hogy erről mindenképpen szólni kell. Nem tudunk másként járni. A politikai akaratunkat kell kifejezni. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Gressle asszony. Vielleicht bin ich heute ja noch nicht... Lehet, hogy még nem sikerült felébrednem eléggé ma reggel, de nem értettem teljesen, mit is akarnak a kollégák. Vannak bizonyos eljárásaink. Itt van a költségvetési rendelet. Az eddigi eljárásból igen csak kiolvasható szerintem, hogy a tanács elszámoltatható felénk, a tanács ezt nem ismeri el. Két utat választhatunk, vagy semmibe vesszük ezt, úgy teszünk, mintha nem történt volna semmi, vagy a bírósághoz fordulunk. A jelentéstevő kiküldi majd a kérdőívet, a tanácssal bármiféle más megállapodás számomra nem jöhet szóba, és számomra alapelvek kérdése is, hogy ez a kölcsönös screening nem jöhet szóba, mert a szerződés világosan kimondja, hogy mi vagyunk a mentesítő hatóság. Ez benne áll a szerződésben. Ezért biztos úr ragaszkodnék ahhoz, hogy a jogi szolgálat, a bizottság jogi szolgálata készítsen egy állásfoglalást. Én erről nem szeretnék lemondani, a tanács levele mellett, és kérném szépen, hogy készüljön el egy ilyen állásfoglalás a jogi szolgálatok részéről. Nagyon örülök annak, ami az ön levelében áll, de egy jogi szolgálati állásfoglalásra van szükség a jövőre vonatkozóan, és egyébként kérném, hogy egy űrlap, illetve kérdőív tervezetet kapjunk meg, mert mi is szeretnénk ezzel kapcsolatosan kérdéseket megfogalmazni a néppárt részéről. Köszönöm wilt, wil, wilt u... Elnök, szeretne még valaki esetleg hozzászólni? Tulajdonképpen először szeretném megadni a szót a biztos úrnak. Ön és Gressle asszony is kérdéseket tettek fel, és aztán végül mondhatnak még néhány szót. Biztos úr, parancsoljon. Thank you very much. I see that this point... Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy ez a kérdés rendkívül fontos önöknek itt a vitában. European Parliament and the Council to... Azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek és a tanácsnak kell erre a kérdésre megoldást találni. Egy olyan megoldást, ami mindkét fél számára kielégítő. Biztos a bizottság eh, kinyilvánította véleményét, ez egy politikai vélemény ugyan, de a jogi szolgálattal, a bizottság jogi szolgálatával egyeztettünk, tehát nem egy kizárólag politikai jellegű nyilatkozatról van szó. Természetesen rendkívül fontos az, hogy az összes intézmény felelősségre vonható legyen, amikor arról van szó, hogy a tanács is essen bizottsági mentesítés alá, nyilván lesznek következményei, a bizottság nem vállalhatja a felelősséget, hogyha hat a különböző ellenőrzési rendszereket, az auditot nem hajthatja végre, illetve hogyha nincs hozzáférés ehhez, hogyha nem, léphet, nem teheti meg a szükséges lépéseket, és hogyha megfelelő ö, pénzügyi kezelést nem tudja garantálni. Én úgy vélem, hogy a parlament és a tanács vitája ez. Mindenképpen a szerződés jogszabály, a szerződés pontjaiból kell kiindulni, ennek a ide vonatkozó része mindenképpen az őszinte együttműködés, ez alapján kell megtalálni a megoldást. Elnök, biztos úr, egy konkrét kérdést is feltett Gressle asszony. Ön azt mondta, hogy ez egy politikai állítás, természetesen az. És azt is említette, hogy a jogi szolgálattal is egyeztetett. Gressle asszony azt a kérdést tette fel, hogy megkaphatjuk -e ezt a jogi szakvéleményt. Tehát szeretnénk megkapni annak a jogi véleménynek a másolatát, ami alapján ön elmondta azt, amit elmondott. Válasz. Koordináltunk tehát a jogi szolgálattal. Ez a munka módszerük, nincs egy külön jogi véleményünk erről a kérdésről, egyszerűen koordináltunk, és ami a levelemben olvasható, az az egyeztetés eredménye. Amikor értelmezzük a jogszabályokat, akkor mindig egyeztetünk a bizottság jogi szolgálatával. Elnök, én megpróbáltam. Gressler asszony is a szénletéstől. Deutschland gibt es ein Sprichwort, das heißt, mi Németországban azt szoktuk mondani, hogy ami le van írva, az marad meg. Szó elszáll, írás megmarad. De én nem látok itt semmit a, a dokumentumokban. Ez egy komoly kérdés. A kérdés az, hogy mit kapunk meg írásban. Szó elszáll, írás megmarad. Collega Csacimarkákis, en dan de rapporteur. Echt, dan gaan we eh, dit punt afronden. kolléga, és utána a jelentéstevő, és utána le kell zárnunk a napirendi portot, mert más is van a napirendünkön. Nos. És hirtelen, úgy látom, mindenki nagyon lelkes lett, mindenki megkapja a szót, először Hacimarkákis úr. Nos, a biztos úr azt mondja, hogy írt egy levelet, egyeztetett előzőleg a jogi szolgálattal, így tehát azért kaptunk írásban valamit. Megadom, odadom neked szívesen a levelet, a biztos úrtól kaptunk egy levelet. A levél nagyon diplomatikusan fogalmaz a részint, helyenként nagyon nehezen érthető, de alapvetően nekünk ad igazat. De nem teljesen világosan, nem százszerzalékosan, nagyon diplomatikusan fogalmaz a levél. A kérdésem most a tédhez kapcsolódóan a következő. Nem kapunk további levelet, további jogi szolgálati szakvéleményt, ha jól értem. Nos, az eljárás a következő, ha szakvéleményt nem kapunk, akkor ez a jogvita a parlament és a tanács között ott tisztázandó, ahol erre megvannak a hatáskörök, a bizottság már nem támogat bennünket, ez azt jelenti, hogy a bírósághoz kell fordulnunk, vagy úgy folytatjuk, ahogy Inge is mondta, mint eddig. A baj az, hogy a közvéleményt ez egyáltalán nem érdekli, és a tanács pont erre alapoz. De azonban én azt gondolom, hogy nem mehetünk tovább úgy, mint ahogyan a múltban jártunk el, és Ejjele Szenter és kollégák véleményéből én azt véltem kiolvasni, hogy meg kell lépnünk a következő lépést, az Európai Bírósághoz kellene fordulnunk, tőle kell szakvéleményt kérnünk, és meg kell vizsgálnunk, milyen lehetőségeink vannak. A biztos úr ugyanis világosan kimondta, ennyi volt, további írásos dokumentumot az ő részéről nem várhatunk. Köszönöm. Gájár úr. Nos, senki nem mondta azt, hogy a tanács mentesítését ennyiben hagyjuk. Nyilvánvaló, hogy ugyanúgy folytatjuk az eljárást, mint eddig. Gressle asszony megnyugodhat. Nem fogjuk ebben az évben egyszerűen csak így megváltoztatni az eljárásokat. A kérdés az, hogy hogyan oldjuk meg a legin, legjobb módon az intézmények közötti vitát a tanács és a parlament között, úgy, ahogy az megfele, úgy, hogy az megfeleljen a mi véleményünknek is. Lehet, hogy egyik-másik ponton azért még növelhetjük a nyomást. Először is itt van a lehetőség, erről gondoskodtunk, hogy az új évben eljön az új soros elnökség képviselője, és nyilván őt konfrontálni fogjuk az aggájainkkal. A Dán kormány és a skandináv kormányok általában nagyon nagyra tartják az átláthatóságot. Előfordulhat, hogy az ő kormányzati hagyományaik révén egy kicsit együttműködőbb lesz a soros elnökség ez esetben velünk, mint ahogyan ahhoz eddig hozzászokhattunk. Úgy gondolom a lengyel soros elnökség viszonylag fair módon, tisztességes módon viselkedett velünk, de lehet, hogy nekik más a prioritásaik. Azzal sincs gondom, hogy esetleg egy a teljes szakbizottság vagy az összes koordinátor közösen egy kérdést intézzen szóbeli választ igénylő kérdést intézzen a bizottsághoz. Itt van ez a lehetőség is, ezt sem merítettük még ki. Alapvetően arról szól a vitánk, hogy milyen eszközökhöz folyamodhatunk még, milyen eszközök vannak még az eszköztárunkban. Az én javaslatom az volt, hogy nézzük meg, milyen eszközeink vannak, és utána alkalmazzuk is őket. Elnök, jó, akkor most ismét a biztos úrnak adom meg a szót, és utána a jelentéstevének biztos úr parancsoljon. Megerősítem azt, <clears throat> amit az elején elmondtam. Ugye az önök bizottságának elnöke kikérte a bizottság véleményét ezzel kapcsolatban. Bemutattuk a véleményünket írásban, aláírtam ezt a levelet, és ezt a levelet aláírva eljutattam az önök bizottságához a parlament és a tanács feladata most, hogy megoldást találjon a szerződések keretében, amelyek a kölcsönös őszinte együttműködést írják elő. Én, amit önök kértek, megtettem. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy többet adjak ennél. Rendben akkor megkapja a jelentéstevő asszony a szót. Sí, eh, gracias, president. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok a kollégáknak. Nagyon érdekes lesz a vita továbbiakban. Jó lenne, hogyha Grezle asszonynak is legalább annyi, akkora lenne a mozgástere, mint a tavaly jelentéstevőnek. Tudjuk, hogy mi lett a dolog végeredménye tavaly köszönetet mondok Gájer úrnak a elképzeléseért, meg lehet ezt próbálni, és ugye elég hosszú már az együtt döntéses hagyomány, nem tudom, hogy ebben a kérdésben el lehet érni valamit. Ugye említette a bírósághoz való fordulás lehetőségét, szerintem ez tényleg legyen a, az utolsó lehetőség, mert egyébként nincs sok eredménye. Biztos úr, beszéljünk világosan. Én elolvastam az ön válaszát, a levelét, és értem én azt, hogy önnek volt egy jogi alapja, illetve hogy egyeztetett a jogi szolgálattal. De ugye miután én a közlekedéssel foglalkozom, és általában együttütéses módon dolgozunk, hozzá vagy ahhoz szokva, hogy a tanácsnak és a parlamentnek Ugye vannak elképzelései, és amikor nem értünk egyet, akkor a bizottságnak az a kötelezettsége és feladata, hogy segítsen a két intézménynek, hogy valahogyan meg tudjanak egyezni. Hát pontosan ezt kérnénk mi is öntől. A, a tanács azt kéri, hogy az eddigi módszert folytassuk, tehát hogy a parlament adja meg a mentesítést, Elnézést. Tehát a szükséges átláthatóságra lenne szükség. Véleményem szerint arra kéne most, azt kéne most tennie, hogy ön visszatér a bizottsághoz, Velveszi a kapcsolatot ismételt, ismételten a jogi szolgálatot, jogi szolgálat és más szolgálatokkal, és elgondolkozik azon, hogy hogyan lehetne ezt a, ezt a problémát megoldani. Ön szerint mi a kívánatos? Hogyan lehet azt elérni, hogy a többi intézmény mentesítését a továbbiakban megadjuk? Azt gondolom, hogy új eszközöket kell kifejleszteni annak érdekében, hogy sokkal felelősebb legyen az elszámolásra a bizottság esetében, és illetve más intézmények esetében is. Tehát ezt a vitát itt most nem zárjuk le, és az alapján kell a további munkát folytatni, amit ön megfogalmazott a levelében. Ez alapján fogunk tovább dolgozni mi is itt a parlamentben, új eszközöket, vagy más eszközöket kell kifejleszteni, kidolgozni. Jó lenne, hogyha a tanácsa kapcsolatban tovább tudnánk lépni, hogyha nem, akkor sajnálatos módon a bírósághoz kell fordulni. Világos? Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor azt javaslom, hogy ezzel ezt a napi rendi pontot zárjuk le. A koordinátor ülésen, zárt ülésen majd visszatérhetünk erre a napi rendi pontra. Szerintem nagyon jó, hogy most a nyilvános ülésen is előkerült ez a téma, de talán később megbeszélhetjük a koordinátor ülésen a stratégiát. Most jön a négyes pont, a mentesítés. Öm, üdvözlöm Kájulájt asszonyt, aki az Európai Szembevőszék illetékes tagja, ő adja a bevezetőt. Megadom önnek a szót. Esetleg a 7-8 percben meg tudná össz, ö, tartani előadását, utána megkapná a szót a biztos, illetve Fjellner úr a jelentés készítő. Tessék, asszonyom! Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt biztos úr, köszönöm, hogy bemutatom. adhatok további információkat a 2010-es pénzügyi év költségvetési végrehajtásáról. Ha megengedik, az egyes fejezet, az éves jelentés egyes fejezetéről szeretnék szólni. A 2010-es évben a DAS struktúrája más volt. A tartalom azonban nem változott. Az éves jelentés továbbra is auditálási véleményt készít a az elszámolás szabályosságát, rendeltetésszerűséget illetően tehát a jövedelem, előirányzatok, ami a kifizetések szabályszerűségét illeti, csak ott voltak e, negatív vélemények. Negatív vagy minősített vélemény esetében nagyon fontos a hibák számszerűsítés az új auditálási szabályok e, fényében. A hiba százalékot határozzuk meg az egész költségvetésre vetítve annak érdekében, hogy pontosabb kvantitatív elemeket tudjuk meghatározni, minden politikai, szakpolitikai területen kivetítjük a hiba százalékot. De ne feledjük, hogy ez az egész vélemény részét képezi, de csak a szakpolitikai vélemények összesítésére szolgál ez. A költségvetés problémás területeit kívánjuk feltárni. Az egyes fejezet módszertani függeléke részletesen elmagyarázza azt, hogy a szembevőszék hogyan számít statisztikai szabványok alapján, hogy határozza meg a kulcsfontosságú jelzőszámokat, a hibaszázalékot és a 95%-os bizalmi vagy bizalom arányt. A 2010-es év két fő szakpolitikával foglalkozott, az agrárágazattal és a természeti erőforrásokkal, energiával és, költségvet- és közlekedéssel. Ha megengedék, az éves jelentés fő üzenetét fogalmaznám meg. Kagyera elnök úr november 10-én már bemutatta ezt a jelentést. Az első kulcsfontosságú üzenet az elszámolás megbízhatósága. Egymás követő negyedik évben úgy döntött a szembevőszék, hogy az Európai Unió elszámolása megfelelő képet nyújt a pénzügyi tranzakciókról. Mindazonáltal idén a számvevőszék kiemelte azt, hogy a bizottság elszámolási politikájában vannak változások. Az új pénzügyi technológiák finanszírozása vonatkozó szabályok megváltoztak. 2009-hez képest megnőtt az ilyen alapok száma. Az EU költségvetés alapokat finanszíroz, amelyek az új pénzügyi technológiák finanszírozása szolgálnak, tehát az, az volt a benyomásunk, hogy ezen kifizetések felhasználása indokolt volt a kedvezményezettek által. A bizottság megfelelő intézkedéseket hozott, hogy a 2010-es ideiglenes átmeneti elszámolások esetében korrekciókat eszközöljön. A szemvevőszék megállapította, hogy nagyon sok bizottsági kifizetés előleg formájában valósul meg, és később merülnek fel költségként ezek az elemek. Ezek az előirányzott kifizetések, ezek az előlegek tükröződnek tehát. Szükség van a pénzügyi elszámolás minőségének javítására, hogy a kockázatokat, kockázatokat jobban fel tudjuk mérni. A második kulcs üzenet a tranzakciók szabályszerűségre vonatkoznak. A jövedelem, illetve a kötelezettségvállalás előnyzatok azok hibamentesek voltak, a kifizetéseknél voltak anyagi hibák voltak, 3,7%-os volt a hiba százalék. Ez a felbecsült hiba százalék olyan hibákra vonatkozott, amelyek elég súlyosak voltak ahhoz, hogy számszerűsítsük őket. Ezek a hibák alapvetően közbeszerzési szabályok megszegéséből adódnak, nem jogosult projektekből, illetve a költségvetésben hibásan bekerült társfinanszírozási elemekből adódnak. Nem mindig tartják be az EU kiadásra vonatkozó szabályokat, ezeket persze nem tudjuk számszerűsíteni, ezeket csak a gyakorisági szám, vagy a gyakorisági jelzőszámok mutatják. Vannak számszerűsíthető és nem számszerűsíthető hibák. 2010-ben a hibamentes kifizetések aránya 64%-os volt. A harmadik üzenet a kohézió, energia és közlekedési ágazatra vonatkozik. Leginkább hibák által sújtotta 7,7%-os hiba százalék 2009-hez képest. Nőtt, ennyivel nőtt. Tehát a szemvevőszék azt mondja, hogy 2010-ben egy kicsit nőtt a hiba százalék, ezt a növekedést a gyakoriság kísérte. A kifizetések fele hibás volt. A szemvevőszék úgy találta, hogy a tagállami hatóságoknak megfelelő információk voltak ahhoz, hogy 58%-ában a kifizetéseknek rájöjjenek a hibákra. És korrigálják azokat a negatív változás a kohézió területén, mindenképpen abból a szempontból megvizsgálandó, 23 milliárdról 38 milliárdra nőtt a kifizetések a volumene, ez valamilyen szinten indokolhatja ezt. A közös igazgatási rendszerek esetében, amikor a bizottság által kifizetett kifizetéseket nézzük, a szemvevőszék mégis a kifizetések minőségére vonatkozóan, a kohézat megállapításokat tud tenni, a számvevőszék nem tud auditálási konklúziókat levonni egy adott tagállamban a kifizetések vonatkozásában. A többi szakpolitikai terület stabilnak tekinthető, ez a negyedik üzenete a számvevőszéknek. 2,3% az agrár és természetőforrásokban a hiba százalék, egy kicsit felette van az elfogadottnak, a szemvevőszéknek elég információ volt ahhoz, hogy a közvetlen kifizetések, amelyeket az IAC rendszer igazgat, 70%-át teszik ki az agrár kifizetésnek, és ez mentes volt anyagi hibáktól. A vidékfejlesztésben nagyobb a hibák száma. Két szakpolitikai terület, kutatás és belpolitika, külső politikák és fejlesztés esetében a számvevőszék megállapította, hogy anyagi hibától mentesek voltak a kifizetések. Azonban a számvevőszék azt állapította meg, hogy az közé köztes és a végső kifizetések anyagi hibák által érintettek voltak. A bizottság csak akkor tudja meghatározni, hogy a szabályokat betartottak, amikor végső kifizetésre kerül ö, sor. De a legutóbbi időben, években a közigazgatási kifizetések anyagi hibától mentesek. Egy kicsit rövidített változata volt annak, amit írásban eljutottam. Eh, eh, Köszönöm szépen. Nagyon érdekes és tartalmas üzenetet hallottuk. Köszönöm szépen, biztos úr kérem, hogy reagáljon. Thank you, Chair, honorable members. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt széki tagasszony. Én a számövőszék legfontosabb pontjaira szeretnék reagálni. Nagyon komoly erőfeszítésünk az, hogy a hiba rátát csökkentsük, különös tekintettel a kohéziós politikára, illetve a következő tervezési programra. Nagyon bonyolult terület a költségvetés megvalósítása azokon a részeken, azokon a szakpolitikai részeken, ahol együttesen tesszük ezt a tagállamokkal. Szerintem itt nem az a probléma, hogy az ellenőrzési rendszerek nem jól vannak kitalálva. A gond az, hogy a különböző tagállami hatóságok nem megfelelően alkalmazzák a szabályokat. A számbevőszég arra jutott, hogy megfelelő információt, információval rendelkeztek a tagállami hatá, hatóságok, és így a, a, a hiba a, a hibák 58%-át azonosítani tudták. Hát szerintem ez egy rendkívül, nagyon, ez egy rendkívüli aggodalomra okot adó adat, és természetesen ezt elfogadhatatlannak tartom. Ezt a kérdést egyébként felvetettem a múlt heti ECOFIN ülésen. 2010-ben a bizottság blokkolta a kifizetéseket az összes olyan program, program esetében, amelyek az érintett az érintett főigazgatóságoknál problémásnak tekintettek, tehát nem megfelelően voltak kezelve. Nos, ez túllépett azokon a, azokon a programokon, amelyeket a számvevőszék véletlenszerűen ellenőrzött. 2010-ben tehát a vidékfejlesztésben 49 és a szociális alapban 14 kifizetés blokkolt, és számos felfüggesztésre is, szükség, is sor került hasonlóan szigorú volt 2011-ben is a bizottság, a DG Radio 86 programot szakított félbe, a DG Employment pedig 16-ot. Továbbra is figyelemmel kíséri a bizottság az auditokat a magas kockázatú programokban 2011 és 2012-ben. Nem, a nemrégiben, meg, kinyilván, nemrégiben megjelent hiba elemzés a kohéziós politikára vonatkozik a 2006-2009-es időszakra, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon átfogó és részletes elemzést ad a legfőbb hivatípusokról. Úgy gondolom, hogy földrajzi elemzést is kell készíteni, illetve azt is világosá kell tenni, hogy milyen típusú programokkal kapcsolatban fordulnak leginkább előhibák. A legtöbb projektünk problémamentesen zajlik, de nagyon fontos az, hogy ahol problémák alakulnak ki, azon pénzügyi szereplők esetében, akik kevésbé jól teljesítenek, segítsünk neki kapacitásépülre, kapacitás építésre kerüljön sor, ezért a leggyengébb szereplőket próbáljuk felügyelni és segíteni. Nagyon fontos tehát a prevenció, és nagyon fontosnak tartjuk a kötelező éves beszámolót, amelyet a tagállamoknak kell elkészíteni, ezt 2000 2010-ben kezdődött el. Úgy gondoljuk, hogy ez az új kötelezettség több információhoz juttat minket, és biztosíté- biztosítékot ad, hogy a nemzeti vagy a tagállami hatóságok valóban figyelembe veszik a szabályokat. A strukturális alapokról szóló szabály a 2007-2013-as időszakra a szabályok leegyszerűsítésével jár. Ide tartozik például az egységi költségnormák kialakítása, illetve a közvetett költségek általány alapon való számítása. Nos, úgy gondolom, hogy mindezeknek az a célja, hogy leegyszerűsítjük a programokat, hogy az abszorciós kapacitást növeljük, illetve hogy a, a csökkentsük, és az administratív terheket is csökkentsük. Nézzük az EU-s programok jövőjét. A bizottság 2013 utánra azt próbálja elérni a kohéziós politikával, hogy ez legyen Európa legfőbb beruházási stratégia, illetve hogy elérjük a 2020-as stratégia célkitűzéseig. Ezek a célkitűzések tehát a projekt kidolgozóinak és végrehajtóinak legfőbb ö, tájékozódási pontjai. Nagyon fontosnak tartom a tagállamokkal kialakított partnerségi szerződéseket. Ezen szerződések alapján tudjuk figyelemmel kísérni az elért fejlődést, illetve az, hogy megvalósultak a célkitűzések, mint a gazdasági növekedés, illetve a munkahelyteremtés. Egy új ellenőrzési keretet is javaslunk, ennek az lényege az, hogy az éves elszámolásokat auditáljuk, és így plusz biztosítékot kapunk a tagállami hatóségoktól. Ami a korrekciót illeti. Erre vonatkozóan is van egy új szabályunk, amelynek értelmében a tagállamok elesnek a finanszírozás egy részéről, hogyha a szabálytalanságokat nem azonosítják és nem javítják ezeket ki. Másik új eszközünk már 2010 elejétől érvényes, ez az új pénzügyi tervezési eszközökre vonatkozik. A különböző vállalkozások, elsősorban a KKV-k használják ezek, ezeket, illetve a városfejlesztésben és az energiahatékonyságban használatosak ezek az új eszközök. A bizottság támogatni kívánja a tagállamokat annak érdekében, hogy ezen eszköz megfelelő, használ, megfelelő alkalmazása megvalósuljon, tehát a bevált gyakorlatokat próbáljuk terjeszteni. A számvavőszék azt hiszem már időben azonosította a leggyakoribb problémákat, és már a 2010-es elszámolás lezárása előtt megtörténtek a korrekciók. A bizottság javaslatot tett a jelenlegi jogi alap javítására is, ezáltal a nemzeti hatóságok több információhoz jutnak, és azt gondolom, hogy ezt majd önök megvitatják jövő héten Strasbourgban. Különös tekintettel fogjuk, vagy különleges figyelemmel fogjuk az auditot néhány tagállamban véghez vinni. A jövőben a monitoring rendszert megpróbáljuk megerősíteni, hogy időben és teljesen mértékben jussunk hozzá a megfelelő információhoz arról, hogy mennyire sikerült megvalósítani a programokat. Nézzük a tagállami politikai nyilatkozatok. Azt gondolom, hogy az éves összefoglalók nagyon fontos információt adnak arról, hogy mennyire valósult meg a projektek véghezvitele, de a négy jelenlegi ö, tagállami nyilatkozat nem elegendő információt tartalmaz, ezért valamilyen változásra lenne szükség. A szerződés 317-es cikkének értelmében a tagállamok elszámoltathatóak, és ezért az éves management nyilatkozatok, éves menedzsment nyilatkozatokat kér számon a tagállamoktól. Ezeket természetesen az összes ö, szektorban, még a mezőgazdaságban is alkalmazni kell. Arra kérjük a tagállamokat, hogy politikailag is támogassák meg ezeket az úgynevezett menedzsmentnyilatkozatokat. Remél, remélhetőleg ez a rendszer majd beváltja hozzá fűzött reményeket. Remélem, hogy a 2010-es mentesítési eljárás mindannyiunk számára nagyon konstruktív lesz majd. Végezetül a 86.4 cikk alapján elkészítendő auditási jelentésről szeretnék beszélni. Az IAS a csalás ellenes újra, szervezésen, újra szervezésre alapozta a munkáját, illetve a különböző végrehajtó ügynökségek hibáiról. Számos gyengeséget, hibát, lehetett azonosítani, és ezért a bizottság a következő lépéseket javította. Minden, minden egyes szolgálatnak egy úgynevezett stratégiát kell kidolgoznia, és újak a biztonsági szabályok is. Ez alapján a különböző szolgálatokat, illetve végrehajtó ügynökségeket mindenképpen fejleszteni lehet, és a megfelelő szám, számítástechnikai, információs technológiai biztonság is növekszik majd. Úgy gondolom, hogy a pénzügyi szabályzat felülvizsgálata és hozzájárul majd ehhez a megnövekedő biztonsághoz. Ami az IT-t illeti, egy új IT kormányzási struktúrát javaslunk. Ez mindenképpen javítja az információs technológia megvalósítását a bizottságban. Egy év alatt 2500-ról 1600-ra csökkent a bizottságban az információs technológiával kapcsolatos kiadások mértéke egy év alatt. The domains of structural funds and... A következő témánk a strukturális alapok és a kutatás témája. Itt is újabb ellenőrzési stratégiákat fogunk végrehajtani. Úgy gondoljuk, hogy a 2010-ben végrehajtott IS munka megfelel a belső audit nemzetközi szabályainak. A hatékonyságot is növelte, illetve a bizottság ellenőrzési és végrehajtási rendszerének hatékonyságát is. Úgy gondolja a bizottság, hogy a szolgálatai a megfelelő, megfelelően reagáltak a észlelt hibákra az Audit Progress Bizottság, gong keresztül pedig továbbra is folytatjuk a hatékony megfigyelést és ellenőrzést. Köszönöm szépen! Érdem, én... Köszönöm szépen, ez jó nagy falat volt. Köszönöm szépen az információkat. Most pedig megadom a szót a jelentéstevőnek, hogy egy <coughs> első értékelést adjon az elhangzottakról, és kiegészítő kérdéseket is tehet fel. Köszönöm szépen a bizottságnak azt, hogy sikerült az írásos kérdéseinkre reagálni. Ez nagyon jó. A kérdések részben kerültek Hán és Pibax biztosokhoz. Velük majd később találkozunk, Fjellner úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a biztos úrnak is a bevezetőt, és köszönöm a számbevőszék képviselőjének is. Remélem, még nem lőtték el az összes muníciójukat a többiek a legutóbbi napi rendi ponttal kapcsolatosan, mert azért itt is lesz szükség vitára. Amikor éves jelentésekről van szó, mindig mindenki előrelépésről, haladásról beszél, 2004 óta vagyok tagja ennek a szakbizottságnak, és azt hiszem, hogy a bizottság mindig arra számol be, hogy a megfelelő irányba haladunk, és előrelépést értünk el, hogyha megszámolnánk, hogy hányszor is használja ezt a kifejezést a bizottság, azt látnánk, hogy az évvége felé mindig egyre sűrűbben használja ezt. És egyébként jellemző tendencia az is, hogy mindig a jövő évben, a jövő jogalkotási időszakban akarják a hibákat kijavítani. Meghallgattam az üzenetét, és azt is, amit a jövővel kapcsolatosan mondott, és tetszett az, amit mondott. Ugyanakkor azonban a karrierem legelején sokkal jobban megnyugtatott az önök üzenete mindig, mint hogyan most van. Általában az ember mindig nagyon derülátó, és pozitívan áll hozzá ahhoz, hogy majd javulás következik be a jövőben, de évről évre ugyanazt hallom a bizottság részéről. Az az érzésem, hogy a bizottság mindig egy kicsit homályosan is fogalmaz. A bizottság mindig haladásról számol be, de valahogy sohasem érünk célba. Sohasem érjük el azt, amit elterveztünk, és valahogy mindig majd jövőre akarjuk megvalósítani azt, amit elterveztünk. A bizottság haladásról számol be, Noha a szék véleménye szerint a helyzet változatlan. Igen, csak eltérő vélemények ezek. Idézek. A felügyeleti rendszer még mindig csak részben hatékony, és még mindig materiális anyagi hibák találhatók a végrehajtásban. Az a tény, hogy a bizottság a számbevőszék stabilitásról vagy változatlanságról szóló véleményét haladásként interpretálja, szerintem egy kicsit optimista megközelítés, és én úgy gondolom, hogy a változatlanság nem jelent haladást. És a változatlanság nem jó. De lépjünk túl a szemantikai kérdéseken. Szeretnék mindenképpen köszönetet mondani a bizottságnak, amiért válaszolt az írásos kérdésekre, Ön segí- önök segítettek nekünk abban, hogy túllépjünk a szemantikai kérdéseken, és elkezdjünk beszélni a tartalmi kérdésekről. Mégis szeretnék azért öt kérdést felvetni. Az első az auditálásra vonatkozik, és a régió főigazgatóságra. Ön az egyik eh, azoknak a biztosoknak, akiknek a meghallgatására legnehezebb felkészülni, mert ön, Semeta úr, az auditálás felelőse, de a nagy kérdés, amely felmerült bennem, amikor készültem erre a meghallgatásra, hogy ön felelőse azért a helyzetért, amely kialakult, vagy sem. Nézzük meg a régiófőigazgatóság és auditálás kérdését. Ön úgy gondolja, hogy hány biztos úrral ön felelős-e a kohéziós politika statisztikában megmutatkozó hibaarány csökkentéséért. 7,7%-ra. Ön említette, hogy blokkolták a kifizetéseket, amikor hibákra bukkantak, ugyanakkor azonban azt is említette, hogy hat esetben történt felfüggesztés a régi regionális politikában, de ha jól emlékszem, Ez az eszára vonatkozott. Ez azt jelenti, hogy a arány itt jóval meghaladja a 7,7%-ot. Volt-e itt felfüggesztés? És aztán a következő kérdés, ki a felelős ezért a területért? Gondolja, hogy be tudja, befolyásolni tudja azt, hogy a régió főigazgatásság hogyan hagyja végre a költségvetést, vagy ez a főigazgatóság azt tesz, amit akar, vagy ön auditálásért felelős biztosé, biztosként beleszólhat-e abba, hogy ők hogyan használják az eszközeiket? Van-e beleszólás ebbe is? Elég befolyásos-e az ön szava ebben a tekintetben? Vegyünk egy példát. Mondjuk azt, hogy a régió főigazgatóság feltalált egy eszközt, amely nagyon nagy rugalmasságot ad a tagállamoknak, másrésztről azonban ön azt a konklúziót vonná le, hogy ami az auditálást és az elszámoltathatóságot illeti, az az eszköz, amelyet ők kitaláltak, egy kicsit kockázatos. Mi az ön felelőssége egy ilyen helyzetben? Mit gondol erről? És mi a régió főigazgatóságért felelős biztos felelőssége. Van-e egy közös megállapodás arról, hogy ki felelős mely területért, ki felel miért? Ez a nagy kihívás a számomra, amikor önhöz kérdést intézek, hol kezdődik az ön felelőssége és hol ér véget. Ezzel a példával a másik kérdésre is rátérek. Ez a pénzügyi tervezési eszközök területe. Ez nagyon fontos szerepet játszik a Szembevőszi 2010-es jelentésében, és nagyon örültem a szembevőszék erőfeszítéseinek ezen a területen. A bizottság elemzésében, ami a kohéziós politikát illeti, a pénzügyi tervezési eszközöket a nagy kockázatúnak titulálják. Érdekelne, hogy mit értenek magas kockázat alatt a bizottságban. A bizottság maga mondta, hogy ezek magas kockázatúak. És tudták-e korábban, hogy ezek magas kockázatúak, vagy ez esetleg egy új felfedezés, amelyre a végrehajtás során jöttek rá? És el tudnám magyarázni, hogy a következő pénzügyi keret kialakításakor miért kapnának ezek nagyobb szerepet, ha már magasabb, kock, magas kockázatúak? Voltak kérdéseink, amelyek re írásos választ kértünk, különösen ebben a tekintetben, és néhány válasz a kielégítő volt, de a más, kérdésünk második felére nem kaptunk kielégítő választ, ugyanis a kérdés az volt, hogy mely más politika területeket érint a finanszírozási tervezési eszközök végrehajtása. A szembevőszék említi, hogy a kohéziós politika és a vidékfejlesztési területen túlmenően milyen területeket érint még ez, és ha megnézem az önválaszát, nem látom ezeket a fogalmakat, hogy kohéziós politika és vidékfejlesztés. Éppen ezért az az érzésünk, hogy nem volt százszázalékos esetleg az ellenőrzés, nekünk tudnunk kell, hogy ezek az eszközök egészen pontosan hol is fejtik ki a hatásukat. A következő pont Ban szeretném megköszönni a számbevőszéknek, hogy a bizottság összefoglaló jelentésére nagy figyelmet fordított, valamint más jelentésekre is. Ezek nagyon fontos elszámoltathatósági eszközöket, amelyeket a számbevőszéknek közelről meg kell vizsgálni, annak érdekében, hogy mi képviselőként tudhassuk azt, hogy megbízhatunk ezekben. Kicsit aggasztott az, amit olvastam. Az derült ki számomra, hogy a bizottság nem tudja, hogyan is határozza meg a saját hiba arányát, vagy talán azt kellene mondanom, hogy a főigazgatók azt tesz, tehetnek, amit akarnak, és hogy finoman fogalmazzak, viszonylag optimisten határozhatják meg, vagy becsülhetik meg a hiba arányt. A szék arra konklúzióra jutott, hogy egy kicsit visszafogottabban kellett volna eljárni, mi az önkonklúziója Semeta úr. És aztán, ami a bizottság belső auditálását illeti, nem láttam az erre vonatkozó dokumentumokat, nem tudom, hogy ez mennyire volt hatékony, de a számvevőszék szerint az auditálás a bizottságon kívül találták a hibák 90%-át. Nem tudom, biztos úr, mennyire ítéli ezt hatékonynak. Az én véleményem az, hogy elég nehéz látni az értékét ennek a gyakorlatnak, hogyha 90%-át a hibáknak nem sikerül feltárni. A negyedik pont, amelyet a szembevűszi képviselője is említett, az előfinanszírozás kérdése. Az előfinanszírozás nyilvánvalóan nem egy túl izgalmas fogalom egy politikus számára, de amikor a számvevőszék jelentését olvastam, kíváncsivel váltam felkeltette az érdeklődésemet. A bizottság nagymértékben él az előfinanszírozás eszközével. Sok esetben sok-sok évvel később fizetődnek csak ki ezek a projektek. Az élethosszig tartó tanulásban 100 százalékos az előfinanszírozás. 2010-ben 93 százalék volt ez az arány, Kicsit lesújtó ez az arány. Semeta úr érdekelne, hogy a bizottság miért akar ilyen megnövekedett kockázatot vállalni, és hogyan próbálják ezt a kockázatot csökkenteni. Különös tekintettel arra, hogy amikor megfontolták mindezt, akkor belegondoltak-e abba, hogy az előfinanszírozás magas aránya esetleg csökkenti a hiba arányt, ahogyan a számbevőszék is azt megállapítja. A hiba arány a megfontolásaik alapját képezt, amikor az előfinanszírozással kapcsolatosan döntöttek. És végül a pénzügyi válság és az EU költségvetés kapcsolata. Szeretném megérteni, hogy az EU-s költségvetését hogyan érinti az a pénzügyi kockázat, amely a tagállamokat érintő pénzügyi és költségvetési, illetve adósságválságból ered. Az EU költségvetést hogyan érintik az ilyen kockázatok, és önök milyen lépéseket tettek, hogy csökkentsék a kockázatokat? Az első kérdésünkre válaszol egy táblázatot kaptunk. Ez szerint a 2010, 2010 december 31-én 14 milliárd euró volt a kínlévőségek összege. Azt gondolom, sokan közülünk szeretné tudni, hogy mi fog történni az elkövetkezendő napokban. De kérdés, hogy az EU költségvetés is kockán forog-e az elkövetkezendő napokban? Ezek lennének a kérdéseim, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Ez egy tehát nagyon sok kérdést tett fel öt témában. Javaslom, hogy a biztosul reagáljon ezekre a kérdésekre, felvetésekre. Aztán egy további hozzászólókat gyűjtünk. Az első öt témára, ha reagálna a jelentéstevő részéről, biztos úr. Nagyon szépen köszönöm ezeket a kérdéseket. Az első kérdés a felelősségi körökre vonatkozott, mint az auditálások kapcsán. Nyilván tudja, hogy a bizottságban van ugye az II, IAS, a belső ellenőrzési rendszerünk. Van egy az Ajax rendszer, minden főigazgatóságnak van egy belső rendszere, vannak audit csapataink a főigazgatóságokon belül. Tehát az olyan főigazgatóságok, amelyek EU alapokat igazgatnak, ők belső auditálásokat hajtanak végre, a tagállamok szintjén is. Természetesen van egy kapcsolat mindeközött. A struktúrák összekapcsolódnak, a belső auditálás, a belső ellenőrzés a belső ellenőrzési szolgálat, amikor végrehajtja ellenőrzését, tavaly volt egy belső ellenőrzés a kohéziós területen, és nagyon konkrét ajánlásokat fogalmazott meg a belső ellenőrzési szolgálatunk a DG Regio számára. Az a kapcsolatban, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy az auditokat minőségileg jobbá tegyék a tagállami belső ellenőrzés minőségének javítására irányuló ajánlások voltak. Kollégám, hát biztos úr a regionális ügyek végrehajtásáért és a struktúrás alapok végrehajtásáért felelős, illetve Andor biztos úr, aki az eszájét felelős, és itt lesz majd a meghallgatáson és azt hiszem, hogy a struktúra, amely rendel- struktúra, amelyen rendelkezünk, lehetővé teszi azt, hogy legyen olyan, olyan rendszer, ahol a belső ellenőrzési szolgálat a konkrét szolgálatok ellenőrzését hagyja végig, végre, és az ajánlásai alapján konkrét belső ellenőrzési mechanizmusokat javasol. Tehát az IIS, IAS, a belső ellenőrzési szolgálat javaslatokat fogalmaz meg az egyes főigazgatóságok belső ellenőrzésére vonatkozóan. Aztán a következő kérdés. Voltak megjegyzések a fizetések felfüggesztésével kapcsolatban és megszakításával kapcsolatban. Igaz az, hogy hat felfüggesztés volt az eszánál, de látjuk azt, hogy sokkal több megszakítás volt a regionális fejlesztési alapban, illetve a vidék fejlesztési alapnál. Amikor megszakítjuk a kifizetéseket, hat hónapon keresztül megszakíthatók a kifizetések, amikor a Ebben a hat hónapban a tagállami hatóságok korrekciókat hajthatnak végre a rendszerben, ott, ahol gyengeségek, gyenge pontokra került fény. Amúgy ezek a korrekciók az auditok témáját is képezik a DG Regionál, tehát a regionális főigazgatóságnak arról meg kell győződnie, hogy a rendszerek javultak, a rendszerek minősége javult, és akkor megindítják a kifizetéseket, tehát tovább, tehát tovább folyósítják a kifizetéseket. Ha nincs korrekció, akkor felfüggesztésre kerül a kifizetés. Aztán, ami a pénzügyi tervezési eszközöket illeti, a Financial Engineering Instruments, és az ehhez kapcsolódó kockázatokat. Persze, mindannyian megértjük, hogy a pénzügyi tervezés, a financial engineering önmagában azt jelenti, hogy az ilyen tevékenység kockázatokkal jár, hiszen ide tartoznak garanciarendszerek, speciális KKV finanszírozási formák is ide tartoznak, és ezek az eszközök alapvetően kkv finanszírozására irányulnak különböző területeken, és ez a mi célunk, hogy segítsük a KKV-kat a tagállamokban. Persze mindannyian megértjük, Például a kezdővállalkozások kockázatosak lehetnek, természetesen megfelelő intézkedéseket kell bevezetni, és éppen ezért vannak itt az irány, konkrét iránymutatások, irányvonalak, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogyan kell ezeket az eszközöket alkalmazni, ezeket az innovatív eszközöket. Ajánlásokat fogalmazzunk meg, a leginkább bevált jó gyakorlatok végrehajtását illetően, amelyeket meghatározunk, meghatároztunk az egyes tagállamokban, és eh, ez egy olyan eszköz, amely szükségesé teszi, hogy nagy figyelmet szenteljünk neki, Éppen ezért konkrét, speciális auditokat terveztünk ezen eszközökre vonatkozóan, Tehát ezekre a pénzügyi eszközökre vonatkoznak ezek a speciális ellenőrzési mechanizmusok. Beépítjük őket a pénzügyi menedzsmentbe, ezek lényeges kockázattal járó mechanizmusoknak tekinthetőek. Éppen ezért kockázat alapú auditálási modelleket dolgoztunk ki pontosan az ilyen kockázatos vállalkozások számára. Ami a fenntartásokat illeti, a főigazgatóságok fenntartásait, ami a meglévő rendszereket illeti, a főigazgató az, aki teljes mértékű felelősséget vállal éves jelentésében. A főigazgató az, akinek értékelnie kell az összes kockázatot, amely felmerül felelősségi körének területén. Az ő döntése fenntartásokat is megfogalmazni. A számvevőszék becslései értelmében vannak kiegészítő fenntartások, amelyek megfogalmazásra kerülnek. A főigazgató elemzi, a számvevőszék véleményét, amikor ezt követő döntéseket hoznak, figyelembe veszik majd a számvevőszék erre vonatkozó véleményét. Ami ami a IAS, a belső ellenőrzési szolgálat véleményének többletértéket illeti, fontos kiemelni, hogy ez az átfogó vélemény első alkalommal született meg. Második dolog, a bizottság nem tudok más olyan közintézményről, amelynek ennyire komplex struktúrája lenne, amely ilyen átfogó véleményt készít a belső auditálás területén. Nagyon komplex gyakorlat. De ezzel a gyakorlattal, amit az első ilyen gyakorlat során elértünk, az első évben, sokkal jobb koordinált a belső ellenőrzési szolgálaton belül, mert bevonták őket a auditálások végrehajtásában, amikhez szükség volt. Így lehetett az átfogó jelentést elkészíteni. Megfelelő információkat szolgáltak az átfogó jelentéshez. Ez egy nagyon fontos pont, mert a belső ellenőrzési rendszer nagy mértékben javult. Ezen gyakorlatnak köszönhetően elismerem, hogy a belső ellenőrzési szolgálat elkészítette ezt az átfogó véleményt a bizottsági rendszerről, Bár a tevékenységek 90%-át ugye a tagállamokban hagyják végre. Már többször megvitattuk az Audit Progress Bizottságban a ezt a kérdést. Ez az Auditálási Előrehaladási Bizottság megkérte a belső ellenőrzés szolgáltat, hogy vizsgálják felül az alkalmazott módszereiket. És gondolkozzanak el azon, hogy hogyan foglalkozzanak azzal a kérdéssel, amely fontos. Ami a bizottság belső ellenőrét illeti, Figyelembe kell venni a limitált kapacitásokat. Sajnálatos módon nincs megfelelő kapacitás arra, hogy a belső ellenzési szolgálat a tagállami szinten is auditáljon. A bizottság belső ellenőrei végeznek munkát, megfelelő, és nem mindig sikerül megfelelő információkat begyűjteni a tagállami ellenőrzésekből ami az tagállami auditálások minőségét illeti, és a szemvevőszék utat is erre, a tagállami belső ellenőrzések minősége nem kielégítő. Ez a kérdést, ezt a kérdést megvizsgáljuk. A belső ellenőrzési szolgálat azon dolgozik, hogy javítsunk a módszertanon. És remélem, hogy a következő átfogó ilyen jelentés, amely a második lesz a maga nemében, jobb minőségű lesz. Ami az előfinanszírozást illeti. Nos hát, azt gondolom, figyelembe kell vennünk a gazdasági helyzetet, amelyben vagyunk a megnövekedett előfinanszírozás nem kapcsolódik a bizottságnak azon kísérletére, hogy csökkentse a tevékenységeket. Miről is szól? A jelenlegi gazdasági helyzetről, a gazdasági válságról majd azt jelenti, hogy nagyon sok tagállam esetében a strukturális alapok az egyetlen forrás, amely segítségével aktiválható, stimulálható a gazdaságuk. Ha megnézzük az államadóságokat, a költségvetési hiányokat, és azt, hogy ugye a csodás alapoknál társfinanszírozási kötelezettség van, hát emiatt nem tudják lehívni ezeket az alapokat, mert nem tudják garantálni a társfinanszírozást. Ezért vezettük be az előfinanszírozás rendszerét, illetve ezt felgyorsítottuk. Természetesen meg kell néznünk azt is, hogy hogyan struktúráljuk, hogyan javítsuk azt a rendszert, tehát, hogy hogyan kell figyelme venni, hogy az előfinanszírozás nagyon fontos részévé vált a finanszírozásnak. De ezen előfinanszírozás nélkül Nagyon sok tagállam az előfinanszírozás nélkül nem tudta volna, nem tudná lehívni azokat az alapokat, amelyek az egyedüli forrásai a nemzetgazdaságok fellendítésének. Az utolsó kérdés arra vonat, a költségvetés mennyire van két éve kockázatoknak bemutattuk önöknek azt az információt, bemutattuk azt a táblázatot, amely az aktívák struktúrára vonatkozott. Filip Taben kollégát kérem, hogy szóljon erről a témáról. Vannak bizonytalanságok ezen a területen, de a mi értékelésünk értelmében az EU költségvetés nincs kitéve jelentős kockázatoknak, amikor hosszú vagy rövid távú beruházások történnek a tagállamokban, amelyek EU támogatásban részesülnek. De Filip Tavern kollégát kérem, hogy fejtse ki ezt a témát. Eh, Nos, hát akkor Taverne úrnak adom meg azonnal a szót, parancsoljon. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány információ, kiegészítő információt adnék a jelentéstevőnek válaszképpen az első kérdésre. Nyilvánvalóan nem készítettük el az összegzéseket tehát ez olyan, mintha két különböző dolgot vetnénk össze, nem szabad összevetni ezeket. Az önkérdése, ha jól értettem, a nehézségben, nehézséggel küzdő országokra vonatkozott. Semmi újat nem mondanék, azt mondanám, hogy október 27-én az Európai Tanács a görög kötelezettségvállalás előnyzetokkal kapcsolatban növekedésről döntött. Ebben a táblázatban van egy összeg, ez 2010. december 31-i. Október végén 2010-ben 134 millió, amely a garancia alapban van a külső ö, eszközöknél. Nem fogok minden részletre kitérni. Ha szeretném megtudni, milyen kockázattal nézünk szembe a konklúziók fényében az európai csúcs találkozó, amely 20. október 27-én volt, ennek a feléről van szó. 67-ről, millióról. Én vagyok a bizottság könyvelője, tehát ha megnézzük a nemzetközi szabványokat, a kritériumok az impairment, tehát egy csökkent, állandó csökkentése vonatkoznak ugye fluktuálnak ezek a kötetésvállási előányzatok, igyekszünk, az impairment, ez egy különleges dolog, úgy gondoljuk, hogy nagyon szigorú kritériumok vannak a számvitelben, amikor ezeket a kritériumokat betartják, akkor állandó csökkentés kell az impairment kapcsán végrehajtanunk. Ezt tesszük a 2011 végi mérle kapcsán, nem tudom ma elmondani, hogy miről van szó, fel kell mérnem. 2011. december 30-én mérem fel a helyzetet. Ma 50%-ot mondanék. Erről már beszéltünk a szembevőszéki kollégákkal, a szolgálat tagjaival. Ez olyas valami, amelyről besz- amelyel beszéltünk a tanácsadókkal, akik eh, az számviteli szabványokkal foglalkoznak, az illetékes igazgató tanácsok tagjaival. 67 millió az eléggé kicsi dolog a bizottsági mérleg szemszögében. A többi nagy kockázat az olyan operációkból, back-to-back -back operációkból adódik, amikor az eurozónán kívüli országok fizetési mélegéről beszélünk. A, nincsen semmi 2011 december végén, hiszen csak akkor kerültek el. A 9-es számú adat megmutatja azt a helyzetet, ugye július 27-én zártuk le az éves elszámolást. Ha megengedik, a mai helyzetről is beszámolhatók, ez nem okoz nehézséget. El kell mondanom, hogy Magyarország két milliárdot visszafizetett november végéig. Minden gond nélkül ezt kellett visszafizetnie. Nekünk nem okozott nehézséget. Tehát az első ilyen hitelezési teszt sikeresen zárult. Vagy ilyen előfinanszírozási. Ha megnézzük a 9-es ponthoz tartozó táblázatot, kicsit nehéz szóban ezt kifejteni, nagyon szívesen találkozom önnel személyesen, és mindent elmondok. Látják majd, hogy úgymond be van osztva fázisokra ez a visszafizetés. Megvannak a határidők. Nagyon kicsi kockázatot jelentenek ezek az éves költségvetés szempontjából. Ha minden adós hibákat vég, vég, hajtana végül, hogy hibákat követne el, az első, akinek be ke, ki kellett fizetni, kifizet, a Magyarország. Több évre szét van osztva, 2020-ig van ugye ez a, a hitel lejárata. Nincsen nulla kockázat, de meghatározható ez a kockázat, és közelről nyomon követjük. Ha lenne hiba, nem lenne visszafizetés, akkor kell felhasználni a garancia alapot. És akkor a parlamenti költségvetési szerv nyilván fel lenne kérve arra, hogy pótköltségvetés hozzon létre. Tehát, ha úgy tetszik, költségvetés úton kell ezt a problémát szabályozni. Én nem fogok belemenni a részletekbe. A táblázat többi elemét részletően nagyon sok dolog van. Van készpénz, de nagyon sok rendelkezés is van, amely szükségesé teszi, hogy az adott évre vonatkozó tevékenységeket végrehajtsuk. Ami a leginkább égbe kiáltó, vagy legevidensebb kockázat, erről beszéltem. Nagyon szívesen további magyarázatokkal állok az önök rendelkezésére. Wel, meneer Taverne, ehm, ik stel voor dat we nu... Eh, Köszönöm szépen, elnök. Most a frakciókat hallgassuk meg, illetve az ennél jelentős tevőket. A szocialisták először a szó. Geir? Meneer Geir. Geir úr? Dan ga ik naar de heer Tsatsimarkakis. Aztán Hatsimarkakis úr. És aztán van. Geir úr következik. Kommissár Semeta úr. Két kérdésem volna önhöz. Az egyik az írásos kérdéseinkre adott válaszokra vonatkozik. Köszönöm szépen a válaszokat egyébként. A másik kérdésem pedig a bizottság további feladataira vonatkozik. Feltettünk néhány kérdést a szabálytalanságok jelenlegi helyzetéről, valamint a csalási számokkal kapcsolatosan. Feltettünk néhány kérdést azzal kapcsolatosan, hogy hogyan áll hozzá a bizottság a számvevőszék azon bírálatához, amely a tagállamok részéről érkezett nem elégséges információkra vonatkozik a kohézió területén. Egyrészt nagyon elégedett vagyok a válaszokkal, mert hangsúlyozzák, hogy az Európai Bizottság milyen részletességgel és pontossággal próbálja meg a tagállamokat a megfelelő útra terelni, ami az EU-s pénzek elköltését illeti. Másrésztről azonban igencsak frusztráló az eredmény. Hiszen annak ellenére, hogy úgy gondolnánk, hogy nyomást gyakorolunk, ahol csak tudunk, hogy a hibakockázat, illetve a hiba arány csökkenjen, mégiscsak növekedett az idén. Fújhatnám Fjellner kolléga nótáját én is, aki ugye említette, hogy a bizottság részéről sokszor hall, halljuk a haladás szót, de hát mi ennek a jelenlegi helyzethez? A szakbizottságban nagyon kevesen gondolják úgy, hogy az Európai Bizottságon kell, belül kell megoldani ezt a problémát mégis egy kicsit elgondolkodtat az a kérdés, hogy sikerül-e majd vajon a hiba arányt hosszú távon és tartósan csökkentenünk, hogy legalább a megfelelő irányba haladjunk, hiszen a szakbizottság azért elvárja az Európai Bizottságtól, hogy egyfajta tendencia megmutatkozzon. Az Európai Szenvedőszék éves jelentésében van egy grafikon is erre vonatkozóan. Most sikerült ezt a tendenciát, els, most tört meg ez a tendencia első ízben az évek folyamán. A kérdésem az volna, hogy hogyan szándékozik ön, Semeta úr, ezt a tendenciát ismét jó irányba terelni. A bizottság válaszaiból ez nem derült ki. Nyilvánvaló, hogy nem is derülhet ki. Ez nem is szemrehányás. De az én kérdésem ez volna önhöz, hogyan gondolja, folytatódik majd a dolog a jövőben, hiszen az egésznek a politikai következménye nem lehet az, hogy az Európai Bizottságot felszólítjuk, hogy tegye ezt vagy azt, a bizottság eleget is tesz a kérésünknek, a jelentések, az eszközök, a rendszerek, amelyeket alkalmaznak, hogy a tagállamokat a megfelelő irányba tereljék, ezek, köz, ezek nagyon, nagyon nagy számra rúgnak, de sajnos az eredmények nem megfelelőek, nem vagyunk elégedettek velük, egy kicsit tanácstalan vagyok. Ön hogy gondolja, hogyan lehetne a megfelelő irányba terelni a dolgokat? A második pont a jegyzeteimmel függ össze. Stász kolléga a múltban sokat foglalkozott a vámok kérdésével, és jelentésében felvetette a kérdést, illetve belenyúlt abba nyílt sebbe, fogalmazhatnék így is, ami a tagállamok vám kérdéseit illeti. Ez az igazán, ez a legfontosabb saját forrása az Európai Uniónak jelenleg. A kérdésem az volna, hogy az ön véleménye szerint mi a helyzet a tagállami hibákkal, illetve hogyan lehet azokat orvosolni? 2011-ben ugye a tervek szerint orvosolni kell ezeket a hibákat új iránymutatásokkal, annak érdekében, hogy javuljon a szembevőszék által bírált helyzet a tagállamokban, és aztán a bizottság is jelentést készít majd arról, hogy az ellenőrzés eredményeit hogyan értékeli. Hol tartunk most jelen pillanatban ezen a téren? Köszönöm szépen, elnök. Nos, megpróbálom a vitát egy kicsit felélénkíteni, azáltal, hogy a biztos úrt mindjárt megkérem, hogy válaszoljon, és akkor közvetlenebb a kapcsolat kérdés és válasz között, biztos úr. Uh, well, uh, regarding uh, irregular... Ami a szabálytalanságokat és a csalást illeti, ez sokkal inkább a következő napi ponthoz tartozik, az EU pénzügyi érdekeinek védelméhez tartozik ez. Akkor majd sokkal konkrétabban, pontosabban, részletesebben fogok erről beszélni. De általánosságban erről a jelentésről azt tudom elmondani, hogy össze lehet hasonlítani a hiba arányokat, tehát hogy a a számvevőszék mennyi hiba, milyen hiba arányra tetszer, hiba arányt észlelt, illetve a szabálytalanságok körében mennyit észlelt, csalásoknál mennyit észlelt. Nos, a számvevőszék becslések alapján dolgozik, ugye van egy munkamódszerük, mintát vesznek, és ez alapján extrapolálnak, és becsléseket készítenek és ez a becslés 2010-re 7,7% volt. Mi a tagállamoktól szerezzük be az információt, és ezek nem becslések immáron, hanem konkrét adatok, tehát tényeket gyűjtünk be a tagállamoktól. Tehát a szabálytalanságok aránya megegyezhet akár a számvevőszék által azonosított vagy becsült hibarányjal. 2010-ben a szabálytalanságok aránya 3,15% volt a kohéziós politikában. Mi gyakorlatilag teljes mértékben végrehajtottuk a szabálytalanságok kezelésére vonatkozó rendszert. Ez arról szól, hogy felhasználó barát módon elektronikusan kell betáplálni a rendszerbe a szabálytalanságokat, és a jelentés tevési kötelezettség is ide tartozik a tagállamok részéről. Ez is ezzel is magyarázható az, hogy miért lett olyan nagy a szabálytalanságok száma. Tehát itt új rendszerek vannak, ezeket kellett végrehajtani és alkalmazni a tagállamoknak, ezért olyan nagy a szabálytalanságok száma. De szerintem az jó, hogy azonosítjuk a szabálytalanságokat, rátapintunk ezekre, hiszen minden egyes szabálytalanságot követ egyfajta eljárás, illetve visszanyerjük az ezzel kapcsolatos összegeket. Ez is azt mutatja, hogy az új rendszerek igenis eredményesek. Aztán nézzük a hiba arányok alakulását, a különböző trendeket. Uh, clearly say that we, we should take into account... Uh, Mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy 2010 az első olyan év volt, amikor a 2007-2013-as tervezési időszak teljes erőbedobással működött már, tehát teljes sebességre kapcsolt, éppen ezért a kifizetések aránya hihetetlenül megemelkedett. Az összes program futott már, Ennek ellenére azt láthatjuk, tapasztalhatjuk, hogy a hiba arány, amit ugye a szemvevőszék 7,7%-ra becsült, és ami, és ami magasabb, mint 2007-2008-ban volt. Most ez is azt mutatja, hogy, hogy a rendszer képes arra, hogy ráleljen a hibákra, a gondokra, és ez óvatosan ugyan, de optimizmusra ad okot. Tehát úgy gondolom, hogy az új intézkedések végrehajtása igenis reményt keltő. És remélem, hogy ezen új intézkedések további fejlődéshez, javuláshoz vezetnek majd. Ami a jövőre vonatkozó előrelépést illeti, ugye erről is, erről is tett fel egy kérdést, a fejlődés, vagy a javulás, vagy az előre menetel kapcsolódik ahhoz, hogy helyszíni, hogy a helyszíni auditok száma, aránya nagyon nagy mértékben megnövekedett. Ez ugye egy időigényes dolog, és az emberi erőforrás igénye is nagyon nagy, de erre mindenképpen szükség van, annak érdekében, hogy pontosan tudjuk, hogy mi a helyzet a helyszínen, mit lehet javítani, vagy mind lehet javítani. képzést is próbáltuk javítani, különleg, különös tekintettel azon tagállamokra, ahol az alapokkal foglalkozó, vagy az alapokat kezelő ügynökségek változtak, hiszen sokszor megváltoznak az ügynökségben a munkatársak, őket újra kell képezni. Ezt is rendszeresen ellenőrizzük, illetve rendszeres képzés nyújtunk, képzési anyaggal látjuk el ezen ügynökségeket. Még egy kérdést kaptam, még egy téma fölmerült, ez pedig a vámok kérdése. Nos, más hagyományos saját forrásokkal egyetehoz hasonlóan nagyon odafigyelünk a vámokból származó bevételre. Nyilván mindig lehet javítani a helyzeten, de az elmúlt években azt láthattuk, hogy sokan megpróbálták, a, megpróbálták az áruk besorolását megváltoztatni annak érdekében, hogy csökkenjen a rájuk kirót vám tarifa. Az Olaf rá tapintott ezen próbálkozásokra, ezek csalás kísérletek. Így aztán, miután föllelték ezen szabálytalanságokat vagy csalásokat, érvényt lehetett szerezni a követelésnek, és befizették később a hiányzó vámbevételeket. Aztán a tagállami audit témája nagyon komolyan vesszük. A szemvevőszék véleményét, a szemvevőszék következtetéseit tagállami szinten a szemvevőszék szerint a tagállami auditok csak részben hatékonyak, és azt gondolom, hogy a dolgot úgy lehet kezelni, vagy úgy lehet megoldást találni, hogy ha konkrét akcióterveket, cselekvési terveket dolgozunk ki. Én úgy vélem, hogy a tagállami audit kérdése mindenképpen prioritást érdemel, csak így lehet javítani a helyzetet, csak úgy, lehet ezt megoldani, hogyha a tagállamokban az audit rendszer fejlődik. Köszönöm szépen. Háci Márkákis úr, kérem, hogy rövid, velős kérdést. Talán az elnök úr összegyűjtetni a kérdéseket annak érdekében, hogy ne kövesse azonnal a válasz a kérdést, mert vannak össze, egymás összefüggő kérdések. Én Jens Geyer kérdésével kapcsolatosan fogalmaznám meg a saját kérdésemet is, amely ugye az általánosságra vonatkozik az összképere. Köszönöm szépen Semeta úrnak, hogy a tagállamok felé világos álláspontot fogalmazott meg. Észrevehetően keményebb vonalat képvisel ön a tagállamokkal szemben, ez eredményekhez is vezet, és ez így rendjén is van. Láthatjuk ezt az írásos válaszokból és az ön álláspont, itt bemutatott álláspontjából is. Ön azt mondja, hogy az igazgatási nyilatkozatok a következő időszakban is fontos szerepet játszanak majd. Elmondta, hogy menedzseri szinten, de politikai támogatással kell ezeknek elkészülniük. Hogyan reagálnak a tagállamok? Ez a konkrét kérdésem. Kiindulhatunk-e abból, hogy azáltal, hogy ezt kötelezővé tesszük, a tagállamok ezt el is készítik? Hogyan készülnek a tagállamok fel erre? A második pont a Fjellner kolléga által említett felfüggesztésekre vonatkozik. Felfüggesztések vannak, de blokkolás mint olyan nincs, legalábbis nincs a kohéziós és támogatási politika területén. A kérdés az, hogy terveznek-e konkrétan egy következő eszkalációs lépést. Konkrétan kérdezem, mert egy munkadokumentumot is elkészített ahol meg is nevezi azokat az országokat, ahol a legtöbb probléma felmerült. Egy országot szeretnék kiemelni, mert ez a tagállam már sok-sok éve, sok évtizede újra és újra előkerül ezekben a dokumentumokban, Olaszországról van szó. Gájer úr kérdését alátámasztandó, emelem ki Olaszországot. Olaszország ta, ö, tartozik azon országok közé, amelyek a hibák kétharmadáért felelősek. A hatóságok sok-sok éve tudják, hogy hogy néznek ki a szabályok, és ugyanazok a tisztviselők, három vagy négy olasz régióban mégsem tartják be a szabályokat. A bizottság továbbra folyosítja a kifizetéseket mindezek ellenére. A kérdés az, hogy miért néz ki így a helyzet, miért csak felfüggesztésre van lehetőség, miért nem lehet konkrétan ezeket a pénzeket blokkolni mondván az olaszoknak, hogy ezt a támogatást nem kapjátok meg. Azt hiszem elérkezett ennek az ideje, mert valamikor aztán a következő lépést is meg kellene tenni, ez a tagállamok perbefogása lenne. A tagállamok tudják, világosak a szabályok, a biztos úr is tudja, a hatóságok ismerik a szabályokat, de nem hajlandóak követni azokat. Ezért konkrét választ kérnék erre a kérdésre. A harmadik kérdésem a szabálytalanul kifizetett eszközök behajtására vonatkozik. Igen, csak nagyra nőtt itt az összeg. Egyedül Spanyolország az Európai Uniónak összesen 3,5 milliárd euróval tartozik. Ön az éves jelentésében ezt még egyszer megerősítette. Hogyan bánjunk ezzel a helyzettel? Pozitív példát is említenék, nevezetesen a mezőgazdaság területéről. A mezőgazdasági biztos Október 14-én, 2011-ben sajtónyilatkozatában nem csak azt mondta el, hogy a bizottság mennyi pénzt követelt vissza, 214 millió eurót követelt vissza a bizottság a tagállamoktól, hanem fel is sorolta az érintett országokat. Ez egy átlátható, jó eljárás, de ez csak a mezőgazdaságra vonatkozik. Az én kérdésem az volna, és munkacsoporti szinten már beszéltünk erről, miért nem működik ez a kohézió területén, ott, ahol pénzeket fizetünk ki, és megállapították, hogy ezeket jogtalanul folyósították, akkor három-hat hónap alatt azonnal be lehet hajtani a pénzeket, illetve visszaszerezni őket azáltal, hogy további pénzeket nem fizetünk ki. És hogyan, ezen az egyik kérdés, és a másik kérdés, hogy hogyan szerezzük vissza azt a pénzt, amelyet Spanyolország még, amelyel még tartozik elnök. Összegyűjtjük a kérdéseket, a javaslatnak megfelelően Vón úr, majd Greszle asszony következik. Köszönöm szépen, elnök. Három konkrét kérdésem volna. Az első a, az előbbi felszólaló kérdéshez kapcsolódik, ez a kifizetések felfüggesztésére vagy blokkolására vonatkozik. Van egy rendszer ezen pénzek felfüggesztésére, ha jól értem, de a kérdésem az, hogy az Európai Parlament és a polgárok hogyan értesülnek ezekről a felfüggesztésekről. Tudom például, hogy nem régiben felfüggesztettek bizonyos kifizetéseket az Egyesült Királyság számára, de senki sem tudott erről, senki nem értesült az okokról, illetve magáról a felfüggesztésről. A kérdésem tehát az, hogy hogyan tudjuk a tájékoztatást javítani ezen a téren, hogy az emberek valóban tudjanak róla, és ismerjék az okokat is. A második kérdésem az abszorpcióról szól, amelyet ön az előadásában említett. Jelenleg nagyon nagy probléma van ezzel kapcsolatosan az Egyesült Királyságban, nem Velszben, de Angliában. Ez összefügg azzal a kérdéssel, hogy a strukturális alaphoz kapcsolódó projektek számára eszközöket bocsátattok rendelkezésre. Úgy érzi hogy ez egy tendencia Európában, mely országok azok, amelyeknek amelyek problémákkal szembesülnek a piaci finanszírozás terén és strukturális alapokra szorulnak. És hogyan szeretnék kezelni a problémát, ha van ilyen? Az utolsó kérdésem az új pénzügyi eszközökre vonatkozik, vagy finanszírozási eszközökre, amelyet a jelentéstevő is említett. A Jeremy alap célja, hogy a KKV-knak adjon hitelt, ha jól értem, a bizottság megkérdőjelezi ezeknek a kifizetéseknek egy részének a legalitását, jogszerűségét. Talán szólhatna erről is néhány szót, arról, hogy tisztában vannak -e a problémával, illetve milyen megoldást javasolnának, hiszen a jelentéstevő is elmondta, ezek az új finanszírozási eszközök fontosak lesznek a jövőben. Köszönöm szépen, Greszle asszony! Köszönöm. Visszatérnék a tagállamok eladósodásával kapcsolatos kérdésre, illetve arra, hogy mennyire hitelek a pénzügyi korrektúrák. Szeretném tudni, hogy Spanyolországtól és Görögországtól hogyan akarjuk a behajtani a tartozásokat. Először is az agrár, a mezőgazdasági alap és a strukturális alapok tekintetében mekkora a tartozás, és mennyi időben számít, mikor számíthatunk ezekre a pénzekre. Ezek fontos országok számunkra. Azt hiszem azonban, hogy az ott fennálló hibákat már pénzügyi korrekció révén nem is lehet orvosolni. Biztos úr, örülnénk egy ilyen jó kis táblázatnak e tekintetben is, hogy mennyi pénzzel tartoznak ezek az országok, és hogy mennyi idő alatt hajthatjuk be ezeket. Örülnék annak, hogyha majd idővel elkészül egy ilyen táblázat. Elnök, valaki szeretne még hozzászólni ezen felül? Nem, hát hogyha most szeretne felszólalni, akkor megadhatom a szót. Szeretném összegyűjteni a kérdéseket. Hogyha most lenne egy kérdés, akkor parancsoljon. Thank you. I, Köszönöm szépen, elnézést kérek, most érkeztem meg, volt egy másik ülés, tehát nem hallottam az elején. Nem tudom, hogy egy írásbeli kérdést szeretném, ha megvilágítana. 46-os számú kérdésem volt az enyém. Az volt a kérdés, hogy a bizottság hajlandó-e egyedül felelősséget vállalni a tanács mentesítéséről. Nagyon jó részletes választ kaptam, de Lehet esetleg kétbe, tehát a nemmel lehetne válaszolni? Esetleg össze lehetne foglalni egy szócskával, nemmel? Ami az önkérdését illeti, háromnegyed órán keresztül beszéltünk erről az ülés elején, Szemete órára válaszolt, de a koordinátor ülésen ezt majd még egyszer leveszük, és akkor megkapja a választ. További hozzászólás, ha nincs, akkor ismét megadom a biztos úrnak a szót a számbevőszéknek is, és Fjellner úrnak, a, aki a végén összegezheti majd. Az elhangzatokat Szemete úr válaszok. Nagyon sok kérdést kaptam a felfüggesztéssel, fizetések megszakításával kapcsolatban. Ahogy már említettem, nagyon nagy figyelmet szentelünk ennek az eszköznek, és az összes felfüggesztés, megszakítás, amely bevezetésre kerül, ezeket nyomon követik az auditorok, nem csak adminisztrációról van szó, hanem ellenőrzésről, megvizsgálják az ellenőrök, hogy milyen korrekciókat kell ahhoz bevezetni, hogy újra folyósítsák az összegeket. A szabályok eléggé világosak, egyértelműek. Tehát, ha van javulás, a megszakítást követően, ha megvan oldva az a probléma, ami miatt átmenetileg megszakították a kifizetés folyosítását, akkor folytatjuk a folyosítást. Ez a helyzet, tehát Hán kollégám, Hán biztos úr kollégám, azt hiszem nagyon nagy örömmel vitatja meg önökkel ezeket a konkrét modalitásokat. Úgy szintén Andor biztos úr is. Nyilván eljön és elmondja önöknek, ami Olaszországot illeti, vagy más tagállamot, azt hiszem, hogy minden tagállammal a megfelelő jogi kereten belül kell foglalkoznunk. A jogi keret, amelyen rendelkezünk, azokat az eszközöket bocsátja rendelkezésünkre, amelyekről szóltam. Amikor új problémákkal szembesülünk, konkrét programokkal kapcsolatban, konkrét területeken, akkor igen, éberek vagyunk, és a szükséges megszakításra sor kerül, vagy blokkoljuk a kifizetést, de az összes kifizetést nem lehet a tagállam felé blokkolni. A jogi keret nem teszi lehetővé a kohéziós területen, hogy egy adott tagállamnak megszüntessük a kifizetés folyósítását. Ami a behajtásokat illeti, Greszle asszony és kész úr is tehát ezt a kérdést, ami a behajtásokat illeti, beszedéseket. Az éves elszámolás függelékében a hatos megjegyzésben részletesen ki fel van sorolva, hogy milyen pénzügyi korrekciókra van szükség, és milyen beszedések, behajtások történtek, tagállamonként le van bontva ez, tehát láthatják a konkrét összegeket, és természetesen a, a korrekciók, döntés születik, és vannak igen nagy korrekciók, tehát időt is kell hagyni arra, hogy ezeket a korrekciókat végre lehessen hajtani, és amikor Spanyolországról, Olaszországról vagy más országokról beszélünk, persze, ha van egy probléma, ha a pénzt szabálytalanul költik el, vagy használják fel, vagy ha hibákat észlel a számövőszék, vagy a mi belső ellenőrzési szolgálatunk. A tagállamok helyzete ellenére ezeket az összegeket be kell szednünk, be kell hajtanunk. És meg is tesszük. Uh, Vón ami azt illeti, hogy mennyire teszik közzé ezeket az információkat arról, hogy adott országban, régióban megszüntetik, felfüggesztik, megszakítják a kifizetéseket. Hát általában tájékoztatják az érintetteket a kifizetés felfüggesztéséről, megszakításáról. Ha gondok vannak konkrét országokban az a kapcsolatban, hogy nem tudnak az emberek erről, hát meg kell néznünk, hogy mi az oka annak, milyen tájékoztatási hiba vagy kommunikációs probléma merült fel, hogy valóban tájékoztatni lehessen a nagy közönséget a helyzetről. De természetesen közdokumentum az a dokumentum, amelyről beszámolt az illetékes könyvételét felelős kollégánk. Nos, ami az elszámolásban látható adatokat illeti, A kérdés a Jeremyre vonatkozott, illetve a pénzügyi tervezési eszközökre és az állami támogatásra. Ebben az esetben az általános szabályokat kell alkalmazni, és bármilyen állami támogatáshoz a bizottság jóváhagyása kell, hogy adott küszöbérték felett van ez az állami támogatás. Ebben az esetben mm, mindegy, hogy milyen pénzügyi forrást használnak fel, ha a küszöbérték feletti összegről van szó, akkor ha van öm, állami támogatásról szól, akkor ezt jóvá kell a, a bizottságnak. Minden állami támogatás kockázatokkal jár, csökken ugye a verseny az állami támogatás következtében, és a bizottság nagyon szigorú versenyszabályokat kíván betartatni, ezért nagyon körültekintően vizsgáljuk meg az állami támogatások kérdéskörét. Talán minden kérdésre kitértem. <clears throat> Ami a tanácsot illeti, nem létette, ugye ez volt az első napi rendi pont, részletesen megvitattuk már. Fjellner úr, önkéri elsőként szólt? Kér szót? Azt gondoltam, hogy esetleg a szemvevőszéknek adjuk meg a szót, ö, utána kapná meg ön a végén a szót. De van olyan kérdés, amire ő tudna válaszolni, és akkor nem kellene... Jó, akkor inkább elmondom én rövidre fogom, és majd utána visszaveszem a szót. Ami a fenntartásokat illeti, amiket a biztos úr említett, ha jól értettem, ami a fenntartásokat illeti. A főigazgató ugye érte, elolvassák azt, amit a szembevőszék mond, vagy ír, tudomásul veszik, figyelembe veszik, és akkor reméljük, hogy lesz fejlődés, jobbak lesznek a jövőben, de aztán a kérdés volt eszem, ez az első év, hogy a számvevőszék ezt a fenntartásokat említi, mert az első év, akkor nagyon bízom az egészben. Most minden tiszteletet félretéve a figazatok iránt, a biztosnak is van felelőssége a fenntartása területén a fenntartások szerepelnek az összegző dokumentumban, amelyet az összes biztos kollégiuma fogad el. Ha a számövőszék azt mondja, hogy több fenntartás Jó lenne, hogyha a főigazgatók meghallgatnák a számbevőszék véleményét, vagy olvasnák. Ha nem tennék a főigazgatók, akkor a biztos feladata az hogy a főigazgatókat arra késztesse, hogy ezeket a fenntartásokat vegye figyelembe. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Próbálok ezekről a reservationekről beszélni az éves beszámolóban. Úgy, vélünk, hogy, úgy véltük, hogy voltak hiányzó ilyen fenntartások, és ezeknek a reservationeknek vagy fenntartásoknak a léte nem csak a számvevőszék munkájától függ, hiszen a bizottság alapvetően a korábbi munkánkból indul ki, de ezzel párhuzamosan a saját belső audit eredményeiket is föl kell használni. Mióta ezek az audit jelentések léteznek, sokat, vagy mióta léteznek, sokat fejlődtek. A bizottság iránymutatásokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell ezeket összeállítani. Talán észrevette, az elmúlt években sokkal jobban odafigyeltünk arra, hogy hogyan kell ezeket megírni. Aztán a módszertan nem megfelelő használatával kapcsolatban továbbra is vannak problémák, tehát hogy ezeket a reservation fenntartásokat hogyan kell megfogalmazni. Úgy gondolom, hogy a jövőben ez mindenképpen prioritás lesz, hogy ezt kijavítsuk. Még néhány dolog. Korrekciók és behajtások. Az elszámolás megszámol, e, megbízhatóságával kapcsolatban ez a, nagyon fontos, és ezért a nyomonkövetést komolyan kell venni. Aztán a felfüggesztések, kérdése. Jelenleg a, a működő programok ötödében alkalmazunk ilyet. Ugye megnézzük, hogy mi lesz majd a tervezési időszak második felében, hiszen a jelenleg, jelenleg a kifizetett összeget bárki elköltheti. ez egy kétélű fegyver. Egyrészt mindenképpen fel kell függeszteni, másrésztől pedig tudjuk, hogy ennek a felfüggesztésnek még a kockázatai. Ami a pénzügyi tervezési eszközöket illeti, a bizottság lépéseket annak érdekében, hogy a jelentési kötelezettség javuljon, de nehezen érthető, hogy ezen eszközöknek a használatát miért kell ö, ki, teljesíteni, miért kell kiszélesíteni, hogyha a kockázatok még nem világosak. Évek óta ezt látjuk, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly gond lehet, ugye gazdasági szempontból ez ilyen típusú, az ilyen típusú hitelek jobbak, hasznosabbak, de az Európai Unió hírneve forog kockán, hogyha ezek, ezeket nem megfelelően kezeljük még egy dolog, amiről ma nem volt szó, de a bizottság, a biztos úrnak, biztos úrhoz intézett kérdésekben benne volt, ez a kohézió, illetve a közlekedés kérdése. Ezzel kapcsolatban azt mondanám el, hogy a számvevőszék a kockázat elemzés fényében a szakpolitikai csoportokat, osztályzást sokszor újra formája, hiszen azért fontos ez, hogy kiegyenlítsük a kockázatot a költségvetésben. Tudnunk kell, hogy mely szakpolitikai területek kockázatosabbak, és azért, hogy az auditban egyértelműen rá tudjunk tapintani ezen kockázatokra. Az energia, a közlekedés, illetve a regionális fejlesztés illetve a vidékfejlesztés nagyon kockázatos területek, és ezzel kapcsolatban a mintagyűjtés is nagyon nehéz, hiszen almintákat is kell venni, és ezek annyira eltérőek, hogy nem lehet ö, ugyanolyan következtetéseket levonni, mint egyébként. hogyha a kohézió plusz közlekedés témából kivonjuk a közlekedést, akkor megmarad a kohézióban ugyanaz, ugyanaz a hiba arány, mint ami az összesített hiba arány volt, úgyhogy mindenképpen a szakpolitikai osztályzást kell megváltoztatni. Köszönöm szépen, most a jelentéstevője az. Köszönöm szépen! olyan sok mindent, hang, mindent hallott, olyan sok dolgot hallottunk, hogy nagyon nehéz egy-egy dolgot kiemelni. Nézzük az előfinanszírozást először. nem a kohézió szempontjából akartam ezt a kérdést vizsgálni, hanem ott, ahol ez tényleg pozitív eredmények élt. Na nézzük akkor a kohéziót. A jelenlegi pénzügyi helyzetben a tagállamok egyre inkább kérik a előfinanszírozást. De a kohézión belül, hát ez még nagyobb fejfájást okoz nekem. Nagyon sok eljárás van arra, hogy mit lehet tenni olyan tagállamokkal, akik nem felelnek meg a szabályoknak, felfüggesztés, stb. stb. De akkor miért használunk ilyen esetekben előfinanszírozást? Ilyen esetekben ugye kevesebb eszközük van, tehát gyakorlatilag nagyobb kockázatba veri magát a bizottság. A felfüggesztés illetve a megszakítás, ezek nagyon jó nagyon jó eszközök. Kérdés az, hogy ennek a két eszköznek milyen hatása van a hiba arányra. Nézzük meg például a vidékfejlesztést. Itt nagyon sok, itt nagyon sok a ö, megszakítás, ugyanakkor a, a a lenne nem olyan nagy. Láthatjuk, hogy a hibarányok is eltérőek. Azt hiszem legalább nekünk kell azzal tisztában lennünk, hogy ezen eszközöknek milyen hatása van a hiba, a hiba arányra. Tehát lehet, hogy megvannak a megfelelő eszközeik, de ezeket nem jól használják, vagy nincsenek meg az eszközeik, és akkor nekünk kell az, azon gondolkodni, hogy milyen új eszközökre van szükségük. Úgyhogy mindenképpen jobban kéne, mindenképpen át kéne látnunk, hogy ezeket az eszközöket, a felfüggesztést, illetve a megszakítást hogyan használják és miért. Kavernónak is szeretnék valamit mondani. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallottunk. a pénzügyi garanciák kérdésében, tehát hogy milyen garanciáik vannak a bajban lévő tagállamokkal kapcsolatban. Való, azt hiszem, hogy nagyon komoly bizalomra ad okod az, hogy megvan ez a garanciai, garanciánk, tudja ön pontosan, hogy hol vannak a, hol vannak a kockázatok. A 64 millió nem olyan nagy összeg más részről említett, hogy valóban megvan a kockázat, és ez nem mellékes. És attól tartok, hogy ez a kockázat még nőhet, legfeljebb azután csökken majd, hogy először megnövekedett. de a bizottság ugye nem úgy működik, hogy van egy ö, szép kövér bankszámlája, és komoly vagyona, nem de az mindenképpen bizalomra ad okod, hogyan odafigyel a helyzetre, illetve önök odafigyelnek a helyzetre, ez jó. De mi, de a továbbiakban is nyomon kell követni a dolgok fejlődését. Hát, hogyha lenne egy szép nagy bankszámlánk, akkor nem aggasztana annyira ez a dolog. Ennyit szerettem volna mondani. Ami pedig a fenntartásokat illeti, erre majd később visszatérünk. Nem tudom, most kérdéseket tettem fel, vagy következtetéseket vontam mert a többiek majd eldöntik. Houden bij, bij conclusies. Uh, debat gaat nog verder. Azt gondolom, hogy egyelőre lezárjuk a dolgot, de hát majd folytatódik még a vita. Semeta úr biztosan eljön majd megint hozzánk. Aztán itt van Bálcsétész úr jelentése a közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről, ezzel folytatjuk. Egyelőre egy nagyon érdekes vitát folytattunk, sok érdekes információt kaptunk, úgy gondolom ez egy további lépés előre. Ezzel tehát lezárhatjuk ezt a pontot, azt hiszem. Nagyon szépen köszönjük a hozzászólásokat, és most rátérünk a következő napi rendi pontra, a közösségek pénzügyi érdekeinek védelme, csalás elleni küzdelem, éves jelentés 2010, Bálcsi szór, saját kezdeményezésű jelentéséről van szó. Biztos úr, ön kapja meg elsőként a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nézzük a következő napi rendi pontot. Igyekszem röviden fogni a bemutatómat. Nagyon örülök annak, hogy bemutathatom ez alkalommal a bizottság éves jelentését, az EU pénzügyi érdekeinek védelméről szóló jelentést, a csalás elleni küzdelmet, az úgynevezett 325-ös cikkely elnevezési jelentést. A jelentés kiemeli, hogy mit tett a bizottság, mit tettek a tagállamok annak érdekében, hogy felfedjék és feloldják a szabálytalanságokat és csalást statisztikai eltekintést ad az összes szabálytalanságról, amely 2010-ben a tagállamokban felfedése került ott is, ahol csalásra gyanakodnak. Részleteket be, részletesen beszámol az EU pénzek behajtásáról, beszedéséről. Majd a jelentés ajánlásokat fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megvédeni az adófizetők pénzügyi érdekeit. Ami a kettős finanszírozás illeti a kohéziós politika területén különleges szekció. Ez a parlament korábbi kérésének megfelelő. A bizottság munkadokumentumában több részletet találnak erről, amely munkadokumentum a 325-ös cikkely végrehajtásáról szól. Jövőre ebben a szakaszban, ebben a részben az ellenőrzési taktikákos intézkedésekről fogunk beszámolni, amelyeket a kohéziós politika területén alkalmaztunk. Ez az az első lépés, amely segítségével reagálnunk lehet arra a kérdésre, hogy a parlament azt szeretné, hogy minden tagállam részletes elemzéseket végezzen és stratégiákat dolgozzon ki. Ami a 2010-ben észlelt szabálytalanságokról szóló jelentést életi, azon kívül van még két bizottsági dokumentum, amely támogatja a jelentésben szereplő információkat. Az egyik a tagállamok tagállamoknak a hozzájáruláshoz szól arról, hogy a tagállamok hogyan jöttek hozzá jelentés elkészítéséhez, a második pedig áttekintést ad arról, hogy a tagállamok milyen módon reagáltak a korábbi bizottsági jelentés ajánlásaira. Ami a statisztikai trendeket és az illeti, szeretném a következőt kiemelni. 2010-ben az összes ágazatban nőtt a szabálytalanságok száma. Legnagyobb volt ez a növekedés a kohéziós politikák területén. Ott az szabálytalanságok száma 7062-re növekedett 2010-ben, a 2009-es 4737-hez képest. Ennek a becsült pénzügyi értéke 3,15%-át teszik ki az összes kifizetésnek ebben az ágazatban 2010-ben, összevetve a 2009-es 2,44%-kal. Az agrárágazat és a közvetlen kifizetések területén ez a növekedés korlátozottabb volt. Aztán az előcsatlakozási alapok és a hagyományos saját források esetében a szabálytalanságok száma csökkent. Itt az összhatása a kiadások és a jövedelem területén is nőtt a szabálytalanságok száma. Ennek a fő oka, kettő fő oka van. Először is a kohézus alapok programozásának ciklikus jellege. Kivatképpen a 2006-os végrehajtási időszak lezárása. A második, hogy nőtt a legtöbb tagállam jelentés készítése, amikor is megjavult a jelentési rendszer. Ez ugye úgy hívjuk, hogy szabálytalanság kezelő rendszer. Ez a növekedés nem feltétlenül negatív kell legyen. Sokkal hatékonyabban számoltak be a szabálytalanságokról. Ennek a pénzügyi hatása 180 millióról 2009-ben 478 millióra nőtt 2010-ben, tehát a gyanús esetek. Az általános növekedés ellenére úgy gondoljuk, hogy néhány tagállam nagyon is kevés csalás gyanús ügyben jár, jel, készít jelentést. Ezeket a tagállamokat arra kértük, hogy számoljanak be ellenőrzési rendszerekről, ahol elég nagy a lehetősége a csalásnak. A harmadik dolog a beszedéseket illeti az adott évben. Ebben az értelemben jelentős eredményeket éltünk el. Több mint egy milliárd eurót tudtunk visszafizettetni 2010-ben. Azonban több erővezetést kell tenni, kiváltképpen az előcsatlakozási alapok esetében. A fenti okokból kifolyólag nem aggódunk az éves jelentés általános trendjei miatt, de javítanunk kell az egészen. Éppen ezért kiegészítő intézkedésekkel kívánjuk az Európai Unió pénzügyi érdekeit védelmi. Megengedik néhányat említenék ezek közül. Először is a bizottság azt javasolta, hogy minden tagállam használja a szabálytalanság kezelési rendszert, hogy jobban készítsenek, a jelentések minőségét növeljék. A bizottság több politikai kezdeményezést fogadott el, amely segítségével meg lehet erősíteni a csalás elleni küzdelmet. Van egy módosított javaslat, amelynek célja, hogy megváltoztassuk az OLAF tevékenységének szabályait. 2011. márciusában fogadtuk el ezt a javaslatot. Egy nyilatkozat készül a bizottság csalás ellenes stratégiájáról, és készül egy nyilatkozat az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről, büntetőjogi eljárások, illetve adminisztratív vizsgálatok segítségével. Továbbra is szeretnénk az önök szakbizottságával eredményesen együttműködni, és mint korábban is szívesen együttműködünk önökkel az EU autófizetők védelme érdekében. Köszönöm szépen. Uh, Köszönjük szépen a biztos úrnak a jelentést a közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről, és most a jelentéstevő Bácsi Tiszúr kapná meg a szót. Szeretné más is felszólalni a témával kapcsolatosan? Akkor először is Bácsi Tiszúr parancsoljon. Er- köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm a biztosnak azt, hogy bemutatta ezeket az információkat, amelyek a csalás elleni küzdelemre vonatkoznak. Miután az előző kérdésre vetettük, már több kérdés merült fel, amely kapcsolódik bizonyos mértékben ehhez a jelentéshez és a jelentés tartalmához. Nem akarom a számokat megismételni, amelyeket a biztos úr említett, nem megyek bele a részletekbe, de inkább megosztom önökkel gyakorlati tapasztalataimat ebben a témában. Ha rövid távon gondolkozunk, ahogy biztos is mondta, megállapíthatjuk, hogy van előre lépés, van haladás, és a bizottság erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. De 2012-ben azt gondolom, hogy ugyanehhez a kérdéshez fogunk visszatérni, és ugyanehhez a problémához. Először is, mert a tagállamok nem készítik el a megfelelő jelentéseket, megfelelő információkkal, nem fogják elkészíteni jövőre sem. Más részről a beszedésekből adódó összegek nem lesznek megfelelő mértékűek, másrésztről a tagállamok nem fogják bevezetni azokat a jogszabályokat, amelyek szükségesek mindehez. 2 milliárd euró lehet, hogy nem kerül behajtásra, beszedésre 2012-ben. A rendszer miért ilyen? Miért miután az új tagállamok csatlakoztak az Európai Unióhoz, abban az időszakban voltak nagyon szigorú feltételek, hogy hozzáférhessenek Európai Uniós támogatásokhoz. Ezek a tagállamok igyekeztek minden feltételnek megfelelni, de stratégiai orientációkat vettek figyelembe, amelyek ebben az időszakban hatályosak voltak, tehát nem homogén a rendszer és a különböző államokban különböző rendszerek működnek, jó lenne, hogyha közös szándék mutatkozna arra vonatkozóan, hogy egy homogén rendszer irányába haladjunk. A biztosod is nyilván egyetért azzal, hogy ez a rendszer nem jó, nagyon nehéz megváltoztatni, kevés idő alatt már mint. De ma eljött az idő arra, hogy fellépjünk nem lehet elismer, nem lehet megmagyaráznunk senkinek, hogy ilyen hatalmas összegeket miért nem tudunk visszakövetelni. A múlt évben megpróbáltuk megnézni, hogy a lehívási ráta milyen ilyen alacsony. Nincsenek meg a megfelelő válaszok erre. Ma már megvannak. Ami a jelentésemet illeti, amelyet nem sokára bemutatok, Most itt megemlítenék több dolgot, amelyek javíthatják a felelősségi eh, köröket. Jelenleg a tagállamok magukra maradnak, egyedül ők felelősek a szabálytalanságok felfedéséért és az összegekért, amelyeket vissza kell fizetni. A bizottság szintén felelősséget kell vállaljon ebben a kérdésben, kivetképpen a beszedések, behajtásoknál. Ha az Európai Bizottság felelősséget vállal ezen a területen, akkor sokkal nagyobb hatékonysággal tudná megkövetelni, kikövetelni a tagállamoktól az erre vonatkozó információkat. Bizonyos tagállamok úgy gondolják, hogyha több információt kell közzétenniük, akkor statisztikáik negatív hatást szenvednének. De amikor világosabban akarunk látni a témakörben, azt látjuk, hogy több tagállam nem adja meg a megfelelő, nem ad elegendő információt ebben a kérdéskörben. Most a felelősség kapcsán, tehát ezt akartam elmondani. Az a tény, hogy az Európai Bizottság ilyen felelősséggel bír, hozzájárul a rendszerjavításához, és egyszerűbb lenne a tagállamok helyzete is, és a bizottság helyzete is bizonyos szempontból, és a mi szabizottságunk feladata is könnyebb lenne. Aztán pár nappal ezelőtt láttam, tehát beszélgettem az Olaf igazgatójával. Az Olafnak vannak olyan szolgálatai, amelyek adatokat gyűjtenek a csalásokról, a szabálytalanságokról, de itt van egy kis gond. Az együttműködés nem kielégítő a tagállamok között. És lehet, hogy megismétlem magam, de még egyszer elmondanám, Litvániában öt különböző struktúra létezik, amely ugyanazokat az információkat gyűjti be. Például a TB, a szolgálat, aztán a pénzügyi, gazdasági bűncselekmények, az APEH, a vámhivatal. Ezek az intézmények különbözőek, rendelkeznek adatbázissal, de ezek nem működnek együtt. És azt hiszem, hogy ez a helyzet nem egyedi. Nem csak Litványára jellemző, sok tagállamban hasonló a helyzet. Ezért szükség van arra, hogy meg tudjuk valósítani azt, hogy az OLAF hozzáférjen az által mentett állami intézmények által gyűjtött adatokhoz, adatbázisokhoz. Ennek következtében az OLAF a kéréses adatokat felül tudná vizsgálni, közvetlen hozzáférése lenne az adatokhoz, és akkor az OLAF valóban kérdéseket tehetne fel a tagállamoknak. Az Olaf megkérdezhetné, hogy ez meg ez az információ mm, miért lett elhallgatva. Miért nem tudunk beszedni kénytlevőségeket? Minden tagállam demokratikus állam, mindenki, mindennek jól kellene működnie, de az igazságszolgáltatási rendszerek nagyon eltérőek, a bíróságok is. Nemzeti szinten a bíróságok nem tesznek meg mindent, amit kellene. Miután, ami a lehívási abszor- abszorpciós rátát életi, pozitív felemények vannak ezen a területen, ezt is, ezt a pozitív folyamatot is fel lehetne gyorsítani. Amikor a rendszer korszerűsítéséről beszélünk a közbeszerzések területén, az Európai Parlament már megszavazta az általános elveket, de szükség van arra, hogy megvalósítsuk ezt az új rendszert, méghozzá mielőbb. A tagállamok már bizonyos tapasztalattal rendelkeznek, felhalmoztak tapasztalatokat a közbeszerzések területén, és azt kell elérni, hogy ezen a területen az emberi tényező lehetőleg minél kisebb legyen. Informatikai rendszereket kellene alkalmazni, ez nagy mértékben javítaná a helyzetet és ez mindenkinek az életét megkönnyíteni, aki felhasznál közösségi pénzeket. Azt szeretném mondani, hogy én támogatom azt az 50%-os szabályt, amely az agrárágazatban alkalmazandó, ezt a szabályt alkalmazni lehetne más ágazatokban is, ahol a közösségi pénzt felhasználják, például a kohézis alapoknál, a struktúrális támogatásoknál. Lehet, hogy le lehetne röviden, rövidíteni a, az időtartamot két évre, négy évre, nyolc év helyett. Kezdhetnénk így. A jövőben meg kellene világosan határozni a hatásköröket, az OLAF hatásköreit. Az OLAF-nak van egy sajátos rendszere, amely segítségével meghatározza és definiálja a szabálytalanságokat, nekünk pedig részünkről világosan meg kellene fogalmazni a beszedési szabályokat. A tagállamok, de közösségi szinten is. Köszönöm szépen a figyelmüket! Dank u wel. Meneer Balcsitis, ik heb op dit ogenblik twee Köszönöm szépen Balcsitis úrnak. Ketten jelezték, hogy hozzászólnának Gressle asszony, majd Skilakakis úr. Más valaki szeretne esetleg még? Nem? Akkor Gressle asszony. Néhány kérdést szeretnék feltenni, amelyeket, olyan dolgokkal kapcsolatos, amelyeket nem értettem teljesen. A jelentés szerint a szabálytalanságok száma nőtt, azok szabálytalanságok száma, amelyekről tudunk, ez jól magában, mert jó, hogyha tudomást szerzünk ilyen dolgokról. Továbbiakban azonban úgy fogalmaz a jelentést, hogy a bizottság örül, mert csökken a szabálytalanságok száma. Valahogy számomra ez nem áll össze. Örülnék, hogyha ezt kifejtené bővebben a biztos úr. Aztán, ami az előcsatlakozási támogatásokat illeti, aggaszt bennünket az, hogyha látjuk, hogy az arány csökken, ugyanolyan Bálcséti úr is mondta, Bulgária, Törökország, Litvánia, Lettország és Szlovénia esetéről van itt szó. Aztán ami a kohéziót illeti, Magyarország, a Cseh köztársaság és Szlovénia esetében az arány kb. 20%-os. Hogyan magyarázzák a, ezek a tagállamok a, ezt az alacsony arányt, és mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy növeljen, növekedjen? Úgy gondolom, hogy a vissza követelések esetében világosnak kellene lennie, hogy hát aki nem tartja be a szabályokat, az nem kap további pénzeket. Ez tolmács nélkül is érthető üzenet. Világszerte mindenhol értik ezt a nyelvet. Aztán, ami azt a kérdést illeti, hogy miről kapunk információt, fontos kérdés, hogy mely rendszert használjuk. A szabálytalanságok menedzsmentjére vonatkozó rendszer, tehát az IMS esetében a kohézióban azt mondja a bizottság, hogy vannak még hiányosságok Spanyolország, Franciaország és Írország esetében. Mi a helyzet Spanyolország, Franciaország és Írország helyzetében időközben? Ugye a baj az volt, hogy nem működtek úgy együtt, ahogy kellett volna. Kérdés, hogy szeptember 29-e óta történt-e előrelépés, vagy sem. És mit tesznek ennek érdekében, hiszen viszonylag könnyű a tagállamokat kényszeríteni, vannak erre eszközök. A harmadik kérdésem az agrárkiadásokra vonatkozik. Franciaország, Spanyolország, Németország és az Egyesült Királyság voltak azok, amelyek a jelentés szerint viszonylag alacsony számú esetről számoltak be. Franciaország esetében hasonló helyzet alakult ki, mint korábban. A kérdés az, hogy az esetek alacsony száma összefügg-e a bejelentések számával. Az agrár politika területén különösen érdekes ez, hiszen itt a legkönnyebben megállapítható ez a tényállás. Aztán a 2007-es költségvetési rendeletben a parlament számára nagyon fontos volt a kizárási adatbank. Az Olaffal kapcsolatos folyó tárgyalásokban is fontos kérdés, hogy kinek kell adatokat táplálni ebbe az adatbankba. Mi a, mik a tapasztalatok a tagállamok által történő adatszolgáltatással kapcsolatosan? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Ingeborg, Skilekakis úr. Thank you, President. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen önnek is, biztos úr. Úgy látom, javult a helyzet. A tekintetben, hogy több szabálytalanságra derül fény, egy részük ciklikus jellegű, egy részük pedig arra vezethető vissza, hogy jobban a menedzsment rendszer. Egyet értek azzal, hogy van némi haladás. Politikai értelemben megjegyezném azonban, hogy tisztában kell lennünk azzal, hogy a helyzet most más, mint a 2010-2011 előtti helyzet. A megszorítások miatt a tolerancia szint teljesen megváltozott a polgárok esetében. Úgy gondolom, igaz ez az erős gazdaságok esetében is, amelyek támogatnak másokat, és a gyengébb gazdaság, nemzetgazdaságok esetében is igaz ez, ahol nagyon-nagyon kemény megszorításokat alkalmaznak. Tehát teljesen megváltozott az is, hogy milyen szinten kell cselekednünk, erőfeszítéseket tennünk a csalás elleni küzdelemben. A gond az, hogy főként a tagállamokra támaszkodunk. És a tagállamok nem egyformán kezelik a dolgokat. Nagyon nagy az asszimetria, nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között. Mi pedig ugyanazokat a módszereket használjuk mindenki esetében. És nyilvánvaló, hogy sok mindent nem tudunk felmérni. Mi azt mondjuk, hogy javult a helyzet, de az igazság az, hogy nincsenek jó mérőeszközeink, mérési módszereink, és mivel nem tudjuk a valós számokat, ezért nem tudjuk, hogy előre haladunk-e vagy hátra. Egy bizonytalanság jellemezte helyzetben vagyunk. Nagyobb erőfeszítésre van szükség, és több kezdeményezésre a bizottság részéről ezen a területen. Mégpedig azért kell ez a bizottság részéről nagyobb erőfeszítés, mert a nem jó a pénzek rossz felhasználása sem az érintett tagállamok számára, sem a polgárok számára. Az én hazámban vannak problémák, és ilyen háttérre elmondhatom, hogy ez romboló hatású volt az emberek hozzáállására nézve is, ami a közügyeket illeti, illetve a pénzügyi kérdéseket. Tehát sokkal nagyobb erőfeszítésre van szükség a bizottság részéről, és, erő, és határozottabb fellépésre van szükség. Hiszen a helyzet nagy mértékben megváltozott. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a kollégának. Akkor a biztos úr most egy egész sor kérdésre válaszolhat. We'll have to answer them in form, but... Talán néhány kérdésre majd később kell majd válaszolnia írásos formában, de kérem válaszoljon ahányra csak tud. Köszönöm. Próbálom összefoglalni a válaszokat. First uh, issues which which he raised, uh, of course, these are some of them they are. Nagyon fontos kérdéseket hallottunk, például a felelősségi körök megalapítása, elképzelhető, hogy egy kompetencia bizottsághoz kerül. Ez nem azt jelenti, hogy a tagállam azt tesz, amit akar. Nos, szerintem alapvetően a, köcs, a, közös kezelésnél a tagállamnak a feladata az, hogy megfelelően költse el az összegeket. Ez benne van a jogszabályokban. Ezen kötelességüknek eleget kell tenniük, és ebben nagyon következetesnek kell lennünk. azon tagállamok, amelyek ezen a területen nem teljesítenek jól, azokra le kell csapni, különben sokkal nagyobb munkára lenne szükség a bizottságon belül. Tudjuk, mennyire bonyolult a, az Európai Unió. Tagállami szinten sokkal jobban lehet kezelni a problémákat. Következő téma. Tehát a felelősség oroszlán részét a tagállamoknak kell viselni. És úgy gondolom, hogy a azon változtatások, amelyeken most dolgozunk, Greszle asszony, például az OLAF szabályaival kapcsolatban, illetve a csalás elleni stratégia, aminek az lenne a lényege, hogy minden egyes tagállamnak ki kéne dolgozni a, a csalás ellen stratégiáját. Tehát ezek az intézkedések sokkal inkább a megelőzésre helyezik a hangsúlyt, és remélem, hogy ez beváltja hozzáfűzött reményeket, eredményes lesz. Jövőre az Európai Unió pénzügyi érdekének védelmét egy jogszabály formájában fog, fogjuk majd megpróbálni megvédeni, egy ilyen jogszabálytervezetet fogjunk benyújtani, és ennek bűnügyi vonzata is van, és remélem, hogy ez nagyon nagyban hozzájárul majd ahhoz, hogy a tagállamok felelősség érzete megizmosodjon. Tehát a jogszabályalkotási munkában haladunk, haladunk, és remélem, hogy a bizottság erre vonatkozó javaslatait el fogja majd fogadni a tanács és a parlament is. Következő témánk az alacsony behajtási arány. Amikor a tagállamokban látogatok, erről a kérdésről mindig beszélünk, és nyilvános bejelentéseket is szoktam ebben a témában tenni, nagyon jó eszközeik vannak erre. Például, amikor Bulgáriában és Romániában jártam, ezt ott is megtettem, nyilatkozatot tettem közé ezzel kapcsolatban. Az Olaf mindig előtérbe helyezi ezt a kérdést, de ugyanakkor a, víz, a behajtásokkal kapcsolatban vannak gyakorlati problémák, hiszen hogyha a kezdeményezet már elköltötte a pénzt, akkor sajnos nagyon nehéz ezeket az összegeket rövid idő alatt visszanyerni. Képzeljük csak el, mi történik akkor, hogyha csődbe megy a kezdeményező. Óvatosan kell tehát eljárni. És ezek a gyakorlati nehézségek indokolják a késlekedést. Máskor nem ilyen objektív okok miatt késlekedik a dolog, de ilyenkor a tagállamokat kéne gorcső aláítani. Három tagállamot kértünk fel a jelentésben arra, hogy hajtsanak végre bizonyos intézkedéseket a magas számú szabálytalanság miatt. Még ugyan nem hajtották ezeket végre, de már kapcsolódtak a rendszerhez. Úgyhogy jövőre elkezdődhet a rendszer használata. Nyilván kezelni kell tudni ezt a rendszert, tehát el kell érni azt, hogy ez a rendszer megfelelően hatékony legyen, illetve kezelni kell tudni azt a problémát is, hogyha nem küldik be jelentéseket. Na, a szabálytalanságokról, illetve a vélt csalásokról való beszámolás, tehát az erről szóló tájékoztatás nagyon alacsony, és hogyha egy, egy, egy tagállamban ez igen alacsony, akkor az a tagállamról mond valamit, erre ezekre az esetekre oda kell figyelni, tehát ahol nagyon kevés szabálytalanságról számolnak be, az gyanús. Számomra a, a szabálytalanságok legfőbb, legmagasabb szintje megegyezik a számvevőszék által megállapított, vagy becsült hiba arányjal. Ugye a számvevőszék nem pontos adatokra alapozza ezeket az arányokat, hanem mintákra, becslésekre, és ezek a becslések általában nagyon közelesnek hogyha megegyezik ez az arány, tehát a szembevőszék aránya azzal, amit a, amiről beszámolnak a tagállamok, mint szabálytalanság, ez azt jelenti, hogy a tagállamok mindenről, be, mindent bevallanak, minden szabálytalanságot. Mi is volt az utolsó kérdés? milyen adatokból dolgozunk, illetve dolgozik az OLAF, milyen adatok alapján. A szabálytalanságok kezelésének rendszerét használjuk, tehát az OLAF által felhasznált adatok ebből a rendszerből származnak, illetve az előcsatlakozási terület. Nos, az előcsatlakozás alá tartozó kérdések még mindig papír alapú beszámolás, beszámolás tárgyát képezik. Azt hiszem ebben az esetben is, tehát az előcsatlakozási területeken is előbb-utóbb az elektronikus beszámolást kell kötelezővé tenni. Jó, akkor most Megadom Bálcsiti szórnak a szót a jelentéstevőnek, hogy zárja le ezt a kört. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Köszönetet mondok a biztos úrnak, aki nagyon nyitott volt, válaszolt minden kérdésre, kiváltképpen arra a kérdésre, amely a bizottság felelősségére vonatkozik. Nos, elő fogom terjeszteni javaslataimat, kíváncsi leszek majd a kollégáim véleményére. Azt gondolom, hogy a bizottság jó lenne, ha élne lehetőségevel, jogaival, hogy fel tudjon lépni a csalás elleni küzdelemben. Ugyanilyen jogokkal rendelkezik a versenyjog területén. Egy konkrét szolgálat, az OLAF, vagy egy másik szolgálat megkaphatná azt a meghatalmazást, hogy vizsgálatokat indítson el, gyűjtse be a dokumentumokat. Látjuk, hogy a tagállamok nem mindig adják meg a szükséges információkat, nem adnak le mindent. Én azt szeretném kérni, hogy jelentésem bemutatását. Napolyöken nagyon fontos dokumentum. Január 4-én kellene előterjesztenem a karácsonyi szünet után. Ez egy kicsit bonyolult időszak, ha van lehetőség, azt szeretném, ha később beszélünk erről a jelentésről. Mielőtt zárom gondolataimat, mindenkinek nagyon szép karácsonyi ünnepeket kívánok, és remélem, hogy mindenki jobban tud majd fellépni az EU-ban a csalás ellen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, kedves kolléga, bácsitis kolléga. Megnézzük, hogy mi a helyzet a határidőkkel az önjelentése kapcsán. Január 24-én kellene erről tárgyalnunk. December 19-én, 20-án lesz még ülésünk, hogy kicsit elhamarkodott volt ezzel a karácsonyi kívánsággal, mert én nagyon szépen köszönöm, hogy egész délelőtt nálunk volt a biztos úr, nagyon szépen köszönöm jelenlétét, válaszait, köszönöm neki és munkatársainak. Most pedig rátérek az utolsó napi rendi pontra. Hatos napi rendi pont. Hát ez egy jelentés a franciaországi Kaderási utazásunkról. Kaderes ugye az ITER központja, Franciaországban. Azt hiszem, hogy mindenkinek megvan a dokumentum. Ez egy nagyon érdekes dokumentum lett. Fontosak a konklúziók a 11-es, 12-es oldalon, angolul, az angol változatban. Összességében arról van szó, hogy a, a részvevők többsége vegyes delegáció volt, Kobu és Kokobu, a részvevők többsége a fúziós projektet pozitívan értékelte, úgy gondolják, hogy többlet értéket, hozzáadott értéket teremt, a projekt finanszírozását nem szabad megszakítani, felfüggeszteni, blokkolni, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy bizonyos feltételeknek megfeleljen átláthatóság, hogy tényleg bepillantást kaphassunk a döntésekbe, kell egy úgymond úti terv, egy roadmap, felül kell vizsgálni a költségeket, rendszeresen jelentéseket kell kapnunk, tehát a projektről rendszeres beszámolókat kell kapnunk, átláthatóságra van szükség, a belső ellenőrzési dokumentumokba is be kell tekinteni, ezeket mindent tudják olvasni, ezeket a pontokat. A delegáció többsége nagy része úgy gondolta, hogy az, amit ott láthattunk, nagyon pozitív, a zöld frakció és a GUE képviselője fenntartásokat fogalmazott meg. Amúgy ezek azok a javaslatok, amelyeket elő tudunk terjeszteni. A Kobo Bizottság elfogadta ezt a javaslatot, a Kobo Bizottság intézkedéseket vezetett be a projekt további finanszírozását garantálandó 2012-13-a kapcsolatban. Van-e megjegyzés, vagy így elfogadjuk a jelentés és a konklúziókat? Mindenki egyetért ezzel? Jó, rendben. Akkor ez a hivatalos jelentés a mi delegációs utazásunkról Kadarásba. A következő ülésünk December 19-én 20-án lesz. De mindenkit kérem, hogy fegyelmezettek legyenek, legyen elég kollégánk, aki jelen van, nagyon sok fontos napi rendi pontunk van, fontos vendégek, Meissner úr például, az, EIB, az EBB igazgatója, nyugdíjba vonul, új utódja lesz, tehát december 19-én, 20-án kérem nagy számban legyenek jelen. Ha nincs egyéb pont, akkor ezt az ülést lezárom. Azokat kérem szépen a teremben, akik nem kívánnak a koordinátorok ülésén részt venni, kérem gyorsan hagyják el a termet, hogy a nyilvánosság kizárásával mielőbb megkezdhessük a ülést. Köszönöm szépen!